Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, please take a seat. Please take a, ja, wir nehmen unsere wir Kedves kollégák, mindenki foglaljon helyet, és kezdjük a munkát. A 12-es napi rendi ponttal folytatjuk. Ayala Sender és Gebrandi kollégák, a jelentéstevők. Ez a köztes jelentés a több éves pénzügyi keretről meg is adom a szót, tessék. Yes, um, thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kell kérnem, mert még nincs itt. Elnézést kérnem, még nincs itt a jelentéstevő. Mondják, hogy érkezik. Én azt gondoltam, hogy ő fogja kezdeni. Hát húzom az időt akkor, jó? lassan elkezdeném bemutatni ezt a jelentést, de hát jól ismerem Ayala Sender asszonyt, hogy majd nyilván ki fogja tudni egészíteni azt, amit én mondok. Először is leszögezném, hogy a bizottságunknak nem azokra a kérdésekre kéne koncentrálnia, amivel majd a Költségvetési Bizottság fog foglalkozni, például az összes elérhető pénzmennyiség, stb. Arra kéne sokkal inkább koncentrálnunk, hogy az MFF javaslat megfelelően készül-e, vagyis úgy készül-e, hogy el tudjuk ezen keresztül érni a célkitűzéseinket, illetve hogy az összes szükséges ellenőrzési folyamat megvalósul-e. Ahogy olvasható ez a jelentés tervezetben, a bizottsági javaslatok nagy részét el tudjuk fogadni, ezért tudunk vele érteni, de arra vonatkozóan vannak kétségeink, hogy megfelelő irányba haladunk-e. Néhány szempontot most felvetnék. A stratégiai tervezés rendkívül fontos dolog. Először is politikai prioritásokat kell meghatározni, és utána kell dönteni arról, hogy ezt milyen pénzügyi eszközök segítségével lehet elérni. Úgy tűnik, hogy itt néha azért megfordul a dolgok menete. A szakpolitikai célkitűzések, célkitűzéseket még nem dolgozták ki eléggé részletesen, nincsenek tehát összekötve még a megfelelő alapokkal. Ez itt a gond, ez a probléma a stratégiai tervezéssel. Sajnálatunkat fejezzük ki, hogy az új MFF javaslat az EU politikai célkitűzéseinek nem az e- cégkötőzéseket tükrözi, hanem azoknak a megformálásában játszik szerepet, tehát pontosan fordított a folyamat. A bizottság egyszerűsítést kér egyrészt, másrészt pedig szeretné, hogyha a teljesítmény dominánsabb szempont lenne a költségvetésben. Ami az egyszerűsítést illeti, szerintem a bizottság még sok mindent javasolhat ahhoz képest, amit eddig javasolt. És tudjuk, hogy a parlament és a tanács kicsit fegyelmezettebbnek kellene, hogy legyen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor a tanács és a parlament bonyolítja az eredeti bizottsági javaslatot. Még egy nagyon fontos elem az EU-s hozadott érték. Ez az egyik központi elem már évek óta, tehát meg kell mindig indokolnunk, hogy bizonyos kiadásokra miért európai szinten kell szert tenni. Ez a szemövőszégi jelentésben is szerepel. Bár a bizottság megszabott bizonyos kritériumokat, melyek alapján meg lehet szabni, hogy mit jelent az EU-s hozadott érték, de ezeket nem használják. Egyébként hét ilyen kritérium van. Sokszor hallják azt, hogy az EU-s hozzáadott érték hogy jelenik meg, mi sokszor indokoljuk ezzel a kiadásokat, de ez nem mindig valósul meg. Aztán elszámoltathatóság, itt is vannak pozitív lépések, de ami a rugalmasságot illeti, ott még nagyon sok mindent kell tenni. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy van-e, hogy a MFF 5 évese, vagy 7 évese, mi ezt köztesnek látjuk, köztes MFF-nek, ezután át kéne állni az öt éves MFF-re, de még így is nem igazán leszünk abban a helyzetben, hogy könnyen tudjuk reagálni a világ változásaira, tehát nagyobb rugalmasságra kell még mindig törekedni. Aztán vannak egyéb észrevételeink, a kap és a kohéziós alap csökkentésére vonatkozóan maga csökkenés is aggaszt minket, de az is, hogy akkor ezután a kapott hogyan fogjuk tudni alkalmazni. Nos, a széki jelentés alapján olyan ez, mintha a célkitűzéseket, a célkitűzések két különböző világból érkeznének. A szemvevőszék azt hiszem márciusban kiadott egy jelentést a kap jövőjéről. Ennek vannak nagyon fontos elemei. Kiemelném azt, hogy ahhoz, hogy megállapítsuk egy gazda családjának a bevételét, csak a gazdálkodásból származó bevételt veszük figyelembe, tehát bármi mást, bármi kívülről érkező, ezen kívül származó bevételt nem veszük figyelembe. Ha ezt figyelembe vesszük viszont, vagy vennénk, akkor látható, hogy a gazdák és családjaik bevétele sokkal jobban megfelel a, a hasonló bevétel, bevételi forrásoknak. Elég élesen kritizáljuk a vidékfejlesztést, Sokkal inkább költekezési kultúráról beszélhetünk itt, nem pedig teljesítménykultúráról. Oda szoktuk a pénzt terelni, ahol tudjuk, hogy biztosan elköltik, nem feltétlenül oda, ahol eredmény van. Aztán Láthatjuk, hogy a kap és a kohéziós politikai területen a programok hatékonyságának növelésével a negatív hatásokat korlátozni lehet, de ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és tudjuk, hogy politikai szinten ez nem könnyen elérhető, mert sok tagállamot inkább azt foglalkoztatja, hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat lehívni, és kevésbé az, hogy a célkitűzéseket, az európai célkitűzéseket meg tudják-e valósítani. Ez nem lesz egy egyszerű harc, de úgy gondolom, hogy a parlamentnek mindenképpen folytatni kell ezt a harcot. Még nem vagyok a végén. Mielőtt a források témájára, az utolsó témára, témára rátérnék, a mainstreamingről szeretnék beszélni, a klímaváltozásban, a kiadások, eh, ezzel kapcsolatban azt mondjam el azt, hogy 25-30% az összes kiadásnak eh, klímaváltozással kapcsolatosnak kell lennie, ami papíron nagyon jól néz ki, de az MFF-ben is látható, hogy ez nem mindig úgy alakul, hogy ezt elképzeljük. Vannak bizonyos kritériumok, amelyek alapján meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a mainstreaming megtörténik-e. Ezek a kritériumok nem mindig helyesek. Megjött Inész. Vannak olyan projektek, amelyek klímaváltozáshoz kapcsolódnak, de a gyakorlatban nem mindig eredményesek ezek a projektek. A féltávú, vagy a félidős felülvizsgálatnak szerintem erre kéne leginkább odafigyelnie. Nézzük a saját források kérdését. Ez egy nagyszerű előrelépés, az a bizottság új erőforrás, saját erőforrás kategóriákat javasol. A parlament már évek óta beszél erről, ahhoz képest, amit mi javaslunk, ez még mindig nem eléggé messze menő javaslat, tudjuk, hogy nem egyszerű, a tagállamokkal is természetesen ezt meg kell vitatni, de mindenképpen érdemes a jövőben is erre odafigyelni és növelni az EU-s költségvetésen belül a saját források aránya. És a félidejű a félidős felővizsgálatnak azt hiszem ez is az egyik, egy font, egyik fontos eleme lesz. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Inés a Szender megjött, úgyhogy szerintem ő is, önnek is lesznek észrevételei. Köszönöm szépen, akkor Ayala kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézés. Elnézési késtem. Munkábédről jövök. Hosszabb volt ez a munkábéd, mint amit terveztem. Bocsánat, hogy késtem. Gebrandi úr, úgy látom, már kiválóan bemutatta a munkánkat, közös munkánkat. Egy, egyébként a vitánk is nagyon érdekes volt. A dokumentumot természetesen még lehet javítani, a kollégák módosítóira gondolok. Csupán azt szeretném mondani, hogy hogy azért még érdekes témákat be lehet venni ebbe az anyagba, például a mentesítések kérdését. Köszönöm egyébként a titkárságnak a segítséget a jelenlegi helyzetben, és tudván, hogy hogy néz ki most az MFF, megpróbáltuk a legfontosabb témákat belevenni ebbe az anyagba, és el kell ismernem azt, hogy jó dolog az, hogy a saját forrásokról szóló témát is bevettük az MFF-be, hiszen ez a jövő szempontjából is fontos, és nagyon fontosnak tartom az, hogy a parlament a tagállamok és a tanács felelősségét is kidomborítsa a, az európai célkitűzések megvalósítását szolgáló költségvetést. Egyébként pedig minden megállja a helyét amit Gerbrandi úr elmondott. Köszönöm. Ja, besten Dank für die Köszönöm szépen, bizottság nevében, Schwarz úr, nem, Korova a osztályvezető helyettes tessék. Uh, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a társjelentéstevőknek a munkáját. Nagyon érték, nagyra értékeljük azt, hogy a javaslatunk több pozitív eleme, több eleme szerepel eh, ebben a, eh, az anyagban, illetve konstruktív javaslatokat kaptunk eh, egyéb témákkal kapcsolatban is. A általános stratégiával kezdeném, és hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Bizottság szempontjából, amit az MFF-re javasoltunk, az egy koherens javaslat, amely az EU prioritásokat kiigazítja, összehangolja, és ezek a fehér könyv reflexiós időszakkal kezdődtek, és aztán folytatottak a pozsonyi és római ülésen. Ezzel a politikai stratégiával, ami megy tovább a következő MFF tárgyalások idején is, ezt volt egy ezt megelőző technikai rész, ez eh, a eh, kiadások felővizsgálata, ez a kiadás felülvizsgálat, ez az általános MFF javaslat alapját képezi, és ebben a felülvizsgálatban az európai hozzáadott értéket vettük alapul arra, hogy értékeljük a programokat, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és ez alapján tegyük meg a javaslatainkat a következő pénzügyi keretre. Hét kritérium, amit a reflexiós anyagban megfogalmaztunk, ezek voltak azok a kritériumok, amelyeket alkalmaztunk. Ami a kiadási felülvizsgálatot illeti május másodikán, az MFF javaslattal együtt egy Dedicated Staff Working Documentet készítettünk, és emellett kiadtunk minden programra az új pénzügyi keretben egy policy összefoglalót az európai hozzáadott értéket kiemelve. Örömmel látjuk, hogy a, a költségvetés új struktúrája, amit javasoltunk, azt az önöknek is bevált, és a polgárok számára is ez érthetőbb, és megkönnyíti ez az, ez az éves költségvetési folyamattal kapcsolatos döntéshozási munkát és a éves pénzügyi keretet tehát igyekszünk az éves költségvetésekhez igazítani, csökkentjük a policy clustereket, és ez az eddigi számos költségvetési fejezetet helyettesít majd. Figyelembe vettük a teljesítmény keretet, és azt gondolom, hogy egy áramvonalasított keretet javasoltunk, kevesebb célkitűzéssel és indikátorral. Ezek egyéni ágazati javaslatok a programok új generációjára. A cél az volt, hogy az indikátorokat és a célkitűzéseket relevánsabbá és érdemibbé tegyük, és emellett szeretnék köszönetet mondani a rugalmassággal kapcsolatos megjegyzéseikért. Igyekeztünk a következő MFF-ben egy nagyobb szintű rugalmasságot betervezni, azzal, hogy a meglévő rugalmassági eszközöket felülvizsgáljuk. Láttuk a jelenlegi időszakban, hogy erre nagy szükség van. Az általános kontextust újra felvetve, Két fontos elem merül itt fel, amelyek a javaslat hátterében álltak. Az egyik az új prioritások felmerülése, a másik pedig a nagy esemény, az Egyesült Királyság kilépése. Reagálnunk kellett tehát az európai költségvetés egyik nagy, fontos hozzá befizetőjének kilépésére, és át kellett tekintenünk az EU-s költségvetés kifizetéseit. A két nagy kifizetési blokkban, a CAP-ban és a kohéziós politikában csökkentést javasoltunk, hogy legalább félig sikerüljön azt a hézagot feltölteni, amelyel szembe fogunk nézni a Brexit után. Aztán az új kihívások, új politikai prioritások, biztonság, migráció, digitalizáció területén Ezeket részben azzal akarjuk fedezni, hogy a tagállamoktól nagyobb hozzájárulást kérünk, illetve részben Tettünk egy javaslatot a bevételek oldalára is, az új saját forrásokra, de gondolom Emmanuel Manson, aki szakértője a témának, majd kitér erre, hogyha kap rá lehetőséget. Igen, tessék. Manson asszony, elnézést, rosszul van itt a papírom. Good afternoon and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit köszöntök. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a javaslatunk támogatásáért, és csak arra szeretnék reagálni, amit önök mondtak. Ön említett, önök említették, hogy több, messzebb is mehettünk volna, jobb eredményt is elérhettünk volna. Jó, hát ez igaz, de a javaslat is nagyon ambiciózus volt. Nem tudtunk új saját forrást tudtunk e új saját forrást javasolni. Igen, három új saját forrást javasoltunk, egy, egy, ezeknek egy csomagját. Aztán a meglévő saját források reformját, az ÁFA reformot, illetve alacsonyabb beszedési költségeket, illetve a rabatok kifuttatását összességében az összes elem aprócskának tűnik, de hogyha összevonjuk ezeket, akkor ez elég ambiciózus. És igen, ez az ambíció jó, nem forradalom, de a meglévő kereten belül mozogtunk, de a bevételi források diversifikációja nő, nőtt, és az EU politikákhoz és azok végrehajtásához ezzel közelebb kerül a költségvetés. Például az ETS um, kérdését említeném, és a nemzeti gazdaságokhoz és a nemzeti ciklushoz is közelebb került ez, például a vállalkozó, vállalkozási adóval, iparűzési adóval. Azt gondoljuk, hogy elég ambiciózusak voltunk a javaslatainkkal. A második dolgot is hadd hangsúlyozzam, az egyszerűsítést, ugyanis eh, mondhatná valaki, hogy nagyon komplex ez a dolog, az eh, új saját források eh, létrehozása. Na most ezt egy nagyon egyszerű módon Eh, hoztuk létre, mert ezek összefüggnek a meglévő eh, jogszabályalkotással. Eh, a CCCB igaz, hogy ez még nincs életben, de hogyha életben lesz, akkor e, ezen fog alapulni. Ugyanez érvényes a műanyagra. Hadd mondjam ezt, hadd menjek egy kicsit a részletekbe, ez volt az egyik pont, amit felvetettek. A műanyag az egy elég egyszerű eset, hiszen a műanyag csomagolási jogszabályhoz igazítottuk ezt, tehát azon műanyag hulladék generációkat, amelyek nem újrahasznosíthatók, itt kilónként 80 centet vetünk ki, tehát nagyon egyszerű a kalkuláció. Nem adunk erre további, nem helyezünk rá további terhet. A tagállamok az Eurostatnak jelentenek erről az adóról, vannak ugyanis kötelező érvényű EU-s műanyag célok. Nem adunk tehát további, nem helyezünk további terhet a tagállamokra, hanem a statisztikákat javítjuk, mert a Eurostat folytatja az ellenőrzést, az, ellenőrzést, az adatok ellenőrzését tehát szolgáltatás ellenőrzését. Aztán az új felülvizsgált hulladék jogszabály, ami 2018-ban került elfogadásra, ez is javítja majd a rendelkezésre álló információkat. Tehát eléggé pozitívan gondolkodunk erről, és ez talán ösztönözheti a tagállamokat arra, hogy elérjék a műanyaggal kapcsolatos célkitűzéseket. A harmadik dolog, az az, hogy mindennek eredményeként fontos, hogy ezt operatív szintre emeljük, a kontroll elemek léteznek, az Európai Bizottság további szolgálataival együttműködve kell ezt bevezetni, nem akarjuk a bürokráciát erősíteni, sem az administratív terheket, de biztosítani szeretnénk azt, hogy egy zöggenőmentes folyamat alakuljon ki, ami a bevételi oldal mentesítését illeti. Röviden, nagyon örülök a támogatásnak, és azt remélem, hogy a műanyaggal és más témával kapcsolatban várom a további kérdéseket, hogyha vannak ilyenek, és tisztázom szívesen a további elemeket. Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje október 3. Szeretnének a jelentéstevők hozzászólni? Nem. nem. Úgy látom, Gebrandi úr nem, Ayala asszony szintén nem, más nem szólt hozzá, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. 14-es számvevőszék külön jelentés, nem, 13-as, nem, 13-as. Ma a hibák napja van, úgy látszik, a 13-as jön. Európai Regionális Fejlesztési Alapra, stb. stb. vonatkozó anyag. 1303, Voen úr a jelentéstevő, aki nincs itt. le, asszony te, ö, helyettesíti, tessék. Sí, gracias, eh, señora presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony ki, ki kell mentenem Derekon urat, mert más dolgot támad, nem tudott eljönni. Egy kont véleméről van szó. Nos, ebben először is felveti azt Vaughn úr, hogy, hogy a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget Sajnos két mikrofon van bekapcsolva, nem halljuk, amit a felszólaló mond. Kérjük, kapcsoljuk ki az elnök mikrofonját, köszönjük. Tehát a cél az lenne, hogy a tagállamok a saját kötelezettségeiket el tudják végezni. A tartalék felhasználása a strukturális reformok végrehajtása céljából ez káros, káros hatással lenne az eredeti, um, az eredeti funkcióra, a kohéziós politikára. Ezt a tartalékot más célral hozták létre, azon programokra hozták ezt létre, ahol probléma merül föl, és az eredeti javaslatot meg kéne tartani. ...2019-ben ezeket a programokat egyébként felül fogják majd vizsgálni. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a különböző mérföldkövekkel, tudnunk kell, hogy mire számíthatunk, a mérföldkövek alapján sokkal jobban lehet előre kiszám, sokkal jobban ki lehet számítani előre, hogy mekkora, mennyi tartalékra lesz szükség. Aztán a szubszidiaritás jegyében ezt a tartalékot felhasználhatják majd a tagállamok különböző célkitűzésekre, amelyek nem feltétlenül az eredeti célkitűzések. A kohéziós programok nagyon fontosak az európai politika szempontjából, És elképzelhető, hogy, hogy ezek a prog- azon programok esetében kell ezeket felhasználni, ahol pénzügyi bizonytalanság lép fel, gyakorlatilag tehát ösztönzőként használják ezeket. a úr úgy véli, a költségvetési kollégák, illetve a regis kollégák egyetértésével, hogy a bizottság javaslata nem megfelelő, és úgy véli, hogy jelenleg arra lenne szükség, hogy elutasítsuk ezt a javaslatot. Hova lett az elnök asszony? Elnézést. Tehát ez lenne a véleménye Vón úrnak, aki a szocialisták elnék jelentéstevője. Uh, thank you, Madam Ayala Sender. Köszönöm, Ayala Sender asszony. Köszönjük, hogy Derek, Vó, Derek Vón úr érvelését megismertette velünk. Úgy látom, senki más nem szeretne kérdést feltenni, csak én. Én szeretném azt most a tudomástukra hozni, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 1 -e, délután két óra, a szavazás pedig három nappal ezt követően lesz, október 4-én. So, the commission, if the commission wants to say something... A bizottság esetleg mondaná el valamit, megtehetik, de röviden. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak lenne egy-két szava, nem sok, nem akarunk visszélni a türelmükkel. A bizottság azt szeretné mondani a javaslatról, hogy ez csak egy opció. A tagállamok számára ez egy lehetőség. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk a tagállamok rugalmasságát, végrehajtási rugalmasságát növelni. Egyáltalán nem lehet ezt kötelezettségként tekinteni, tehát a tagállamok vagy úgy döntenek, hogy a, ebből, a, ebből a tartalékból költenek, avagy a strukturális reform köt, ö, iránt kötelezik el magunkat. A bizottság úgy véli, hogy ez a javaslat az egyik opció, olyan helyzetekre vonatkozik ez, ahol meg lehetne tartani a kohéziós politikának a teljesítményorientáltságát, sőt azt növelni lehetne. Úgy véljük tehát, hogy a kohéziós politika és a strukturális alapok általában mindig is azzal a célkitűzéssel rendelkeztek, hogy strukturális változásokat hozzanak létre a tagállamok gazdaságában. A rugalmassági opció pozitívan ösztönzi a strukturális reformok megvalósítását a tagállamokban. És ez azt gondolom, hogy nagyban megfelel annak, amire kitalálták a strukturális alapokat. Válaszolván egy kérdésre, a jutalom, mint olyan, helyén való-e, illetve a teljesítmény tartalék elem vonatkozó kérdést, ez vajon számíthat-e jutalomnak? Én, arra, én erre azt tudom mondani, hogy a viták során sokszor merült fel az, hogy ez a tartalék, ez a teljesítmény tartalék valójában büntetés pozitív, ösztönző lenne, az az, ami a javaslatban olvasható, ezek általány, általány fizetések, és úgy gondoljuk, hogy ez pozitív ösztönző erő lenne. Egyébként ez össze van kötve azzal az elemmel, hogy ez valójában egy lehetőség, tehát egy opció. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a türelmüket. Yeah. Okay. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak. Ha jól látom, akkor átérhetünk a következő napi rendi pontra. Számvevőszék ki különleges jelentés 22 per 2018, a 2017-es mentesítés. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Rimantas Sagius úr, a számvevőszék részéről itt van a körünkben. Üdvözöljük! A jelentéstevő is itt van. Kezdje talán akkor a jelentéstevő, és azt nyilván majd utána kritizálják önt. Köszönöm szépen, Tarant úr. Próbálok, próbálom rövidre fogni, és olyan témákra koncentrálok, amelyek valóban ezen szakbizottság számára fontosak. A Kulturális Bizottságnak is be fogom mutatni ezt a jelentést, úgyhogy ott nyilván más aspektusokat kell majd kiemelnem. Amit mi e, e, auditáltunk, ez az Erasmus Pro Plus program volt 2014 és 2020 között, 16 milliárd teljes költségvetés, amelyből a az egyes cselekvés és a tanulási mobilitás volt a fő célunk, ez a legfontosabb. 2,3 millió tanuló és tanár vette ebben részt, és használta ki a mobilitási lehetőségeket. Emellett, amit el kell mondanom, az a következő két fontos téma. Nem kell reklámoznom ezt a programot egyáltalán, mert ez tegnap múlt évben megtörtént, amikor 30 éves évfordulóját ünnepelte. Viszont az Erasmus Plus rengeteg olyan programot fed le, amelyeket különbözőképpen nevezünk, A másik nagyon fontos dolog, hogy ez egy valódi globális programmá vált, és 23 nemzeti hatóság, illetve 33 nemzeti hatóság vesz ebben részt, ebből 28 tagállam, de még emellett Törökország, Norvégia, más országok is, Jugoszláv, illetve Macedónia, e, Izland, Liechtenstein, és e, vannak e, olyan partnerországok, amelyekből 145 van, hát most ezt nem szeretném felsorolni, mert annyi időnk nincs. Elemezni kezdtük az általános és a specifikus célkitűzéseket, amelyek a jelenlegi program rendeletében szerepeltek eredetileg. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont volt az auditunk számára, és azt is megnéztük, hogy a következő pénzügyi programozási időszakra hogy nézhet ki a programozás, és nekünk az volt a benyomásunk, hogy a következő időszakra nem lesz egy ilyen kiinduló pont, mert úgy tűnik, hogy a célkitűzések hierarchiája egy kicsit eltűnt, úgyhogy általánosságban nézve az első célkitűzés az a diákok, tanárok, külföldön tanulás, a készségek elnyerése, nem egy egyszerű mobilitás, hanem célzott mobilitás, amiről szó van, illetve egy nem egy kevésbé fontos célkitűzés, ez a szervezetek számára a minőség javítása, a munkájuk javítása, munkájuk minőségének, eredményeinek javítása. Külön célkitűzések is meghatározásra kerültek. Aztán az indirekt management azt jelenti, hogy három, öt országot látogattunk meg, kerestünk föl, ezek közül nem mindegyik EU-s ország, arra is kell koncentrálnunk, hogy mi az, amit auditáltunk. A feladatunk az volt, hogy a teljesítményt értékeljük. Ez a számvevőszék számára egy tipikus feladat, illetve az európai hozzáadott érték aspektusának értékelése. Ahogy ez már elhangzott az előző napi rendi ponton, ez egy kicsit, ez egy kicsit más, hogy értékeli a bizottság illetve a parlamenti tagok, akik a, ezen a területen dolgoznak. Nem volt egyszerű ezt auditálni, hiszen mindenki érti ugyan, hogy ez egy pozitív program, és nagyon kockázatos volt a társadalmat ezzel, hát zavarni, vagy, vagy tudatában voltunk annak is, hogy bármilyen kritika eh, negatív hatással lehet a programra. De hát a, az egészséges kritikára szükség van, ez az auditorok feladata, hogy lássuk, hogy milyen eh, program, mi, milyen a program értékelése. Vannak olyan programok, eh, amelyekben van probléma. Az európai hozzáadott érték egy nagyon fontos aspektus. Lehet, hogy ez volt az első olyan instancia, amely során mélyrehatóan meg akarta vizsgálni a számvevőszék ezt a e, programot. Ezt a koncepciót most már mindenki jól ismeri, a politika használja ezt a fogalmat, de ennek az érdemi jelentése, a tartalma azért mégsem olyan egyszerű. Az európai hozzáadott érték kvantifikálása tehát euróban való kifejezése is eh, a feladatunk volt. Eh, ebben nem voltunk annyira sikeresek, de bizonyos specifikációt tudtunk, eh, specifikációval tudtuk kiegészíteni ezt az európai hozzáadott értéket. És most kitérnék egy fontos elemre. Elsődlegesen az európai hozzáadott érték ezt az auditorok is ellenőrizték, hogy az Erasmus Plus egy jól ismert, sikeres európai márkanév most már, és most már a, a most már egy kicsit még az eurónál is pozitívabban értékelik az európai polgárok. Az euró egy kicsit elmaradt e mögött. Ez nyilván nem vicces a jogszabályalkotóknak, mert minden eh, rossz kalkuláció, minden hiba eh, a végrehajtásban kárára lehet ennek a márkanévnek, és ezt a márkanevet nem akarjuk eh, semmiképpen sem veszélyeztetni hiszen ez nem is a miénk, ez egy európai márkanév. Különböző európai hozzáadott érték volumeneket generál ez a program. Van egy cikk, amely nagyjából arról szól, hogy az európai, ennek a programnak mi az európai hozzáadott értéke, hogyan kell ezt értelmezni. Nincsen egyéb hasonló javaslat a következő MFF-ben, ami számomra mindenképpen negatív. Mindazonáltal a jogszabályalkotó nem gondolt arra, hogy mennyiféle hozzáadott értéket tud ez a program adni, és van néhány olyan dolog, amit mint mellékterméknek tekinthetünk, a program melléktermékének. Tehát sui generis európai hozzáadott érték ennek a programnak, ez az, hogy nemzetközileg összekapcsolódik más programokkal, ez megvalósul. Az Európai Uniós átláthatósági és rekognációs eszközök használata, ez létezik, ezt ellenőriztük, viszont vannak egyéb témák, amelyeket a program nem szándékosan generált. Az első példa az Erasmus mm, mm, felső oktatási kartája. A felsőoktatási intézmények követelik ezt a kartát, eh, ami azt bizonyítja, hogy az intézmény eh, részt vehet az Erasmus Plus-ban azt láttuk, hogy még olyan intézmények is, amelyeknek abszolút semmi szándékuk nincsen arra, hogy az Erasmus Plus programban részt vegyenek, még azok is ezt a kartát, ezt a kartát megszerzik a minőség eh, tanúsítványaként. Tehát ez egy minőségi tanúsítvány, ez a program egy olyan dolgot hozott létre, amelyet arra használhatunk, hogy ez egy eszköz legyen arra, hogy az európai oktatási térség létrejöjjön. Ez egy európai szintű minőségi tanúsítvány. A második példa az Erasmus Plus az EU szomszédságpolitikának része lett, bizonyos szintű finanszírozást kap a szomszédságpolitikából, politikából, amely az európai költségvetésben mint sor szerepel. Az Erasmus Plus fontos eszköz lett, a soft power fontos eszköze, és az európai diplomácia fontos eszköze. Nem ez volt az eredeti szándék, de hát 145 partnerország van a világon ebben, és ez azért jó teljesítmény. És ami a jövőbeni Erasmus Plus projektek finanszírozását illeti, ezt az aspektust ne felejtsük el, és további pénzt vegyünk a kezünkbe ahhoz, hogy finanszírozzuk ezeket a programokat, illetve hogyha a különböző programok között kell választani, dönteni, akkor ez a nemzeteken átnyúló jellemvonás, ez ennek az oldalára billentse a mérget. És a harmadik példa pedig a szakképzés, a szakképzési mobilitás kezdetekben nem volt annyira központi elem, de a résztvevők száma ezen a területen komolyan megnövekedett, nagyon vonzónak tűnt ez a program az emberek számára, és ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokan tudják, hogy a felső oktatásban mindenképpen pozitív hatása van az, hogy a jobb családokból, vagy a gazdagabb családokból érkező eh, diákok jobb képzésben vesznek részt, az Európában mindenütt így van, eh, de hogyha a szakképzést is bevesszük ebbe a programba, akkor ez azt jelenti, hogy a kevésbé eh, jól elengedett családok is megtehetik azt, hogy a gyermeküket egy ilyen programba iratják, és előnyt, élvezik ennek a programnak az előnyét. Ez az integrációt erősíti. Ebben az összefüggésben egy fontos dolgot hadd mondjak el. A hátrányos helyzetű diákoknál azt láttuk, hogy ők bizonyos preferenciát élveznek, de a különböző tagállamokban ezt a kategóriát különbözően definiálják. Spanyolországban például, és ez a 68-as bekezdésben látható a jelentésben, Spanyolországban minden ö, diák, aki állami ö, ösztöndíjban részesül a tanulmányuk ö, során, ez a hátrányos helyzetű kategóriába helyezi ezeket a diákokat. De ez nem harmonizált megközelítés Európa szerte, tehát eltérőek a meghatározások, De fontos lenne, hogy az európai jogszabályalkotást legalább ezen jogszabály esetében ezeket a különbségeket szüntesse meg. Amit a eredmény esetében találtunk, az a következő. A jelenlegi jogszabályok a, nem állnak teljesen harmóniában a specifikus és általános célkitűzésekkel. De közben azt is el kell mondanom, hogy az input és az output mérése megfelelő. De a programok hatása és a programok eredménye nem. Teljesítménye nem. Tudjuk, hogy nagyon bonyolult ezt mérni, és valahogy közösen kellene a jobb értékelés érdekében és a teljesítmény alapú forrás elosztás érdekében találnunk kellene egy módot arra, hogy ennek a programnak, az Erasmus Plus programnak a hatását mérni tudjuk. Most nem a teljes tagállami oktatási program csomagról beszélek, hanem az Erasmus Plusról. Tehát, hogy ennek milyen hatása van. Négy példa van erre. A diákok munkavállalási esélyei például. Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus programot indított arra, hogy az Erasmus Plus-ban részvevő diákok későbbi sorsát dokumentálja. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon érdekes lenne mérni ezt, hiszen tudjuk, hogy ez az elem, ez az Erasmus Plus-ban való részvétel már erősíti az emberek munkatalálási esélyeit. És nem a külföldi munkavállalásra gondolok, munkatalálásra gondolok, hanem a hazai munkatalálásra. Ez a, a teljesítmény területén a fő kritika. Mit javasoltunk? Néhány javaslatot tettünk, említettem már ezek közül majdnem mindet. Nagyon fontos lenne a program további egyszerűsítése, hogyha azt szeretnénk, hogy a résztvevők nagyobb számban vegyenek részt, ahhoz további egyszerűsítésre van szükség. és akkor folytathatjuk ezt a fontos és nagyon kiváló programot. Köszönöm szépen, várom a kérdéseket, szívesen válaszolok a bizottság kérdéseire is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Szercsez úr. Ahogy mondtam, a jelentéstevő kapja majd meg az utolsó szót, most Frederik Fimeyer következik a bizottságtól. Tessék. Köszönöm. Elnök úr, először is a bizottság szeretne köszönetet mondani a számvevőszéknek ezért a remek együttműködésért az audittal kapcsolatosan az Erasmus Plus teljesítmény mérését illetően. Ez egy fontos input a következő többi pénzügyi keret kialakításakor és a következő program megtervezésekor. A bizottság üdvözli ezen jelentés következtetéseit, ezekkel egyetért az értékelést, illetően az Erasmus Plus útját, illetően számos formáját eredményezi ez az európai hozzáadott értéknek, ezeket itt megnevezték. Ez látható a felsőoktatás ágazatán túlmenően, persze vannak még javítandó dolgok, mint például az iskolai tanulók mobilitása, vagy az egyszerűsítés a résztvevők számára. A hozzáadott értéket illetően nagyon széles egyetértésre támaszkodik, ezt felvetették. Tegnap a Költségvetési Bizottságban vitáztak a következő Eurozmus Plus programról, és a bizottság azon javaslatáról, hogy a költségvetést kétszerezze meg ezen programot, illetően, vagy akár meg is háromszoroznák itt egy beruházásról van szó az EU jövőjébe és az ifjúságban. A bizottság azt is elismeri, hogy a program teljesítménye az remek, a, ugyanakkor a teljesítmény mérésen még lehetne javítani. Elfogadjuk a szemvőszék ajánlásait, és már intézkedéseket hoztunk a jelenlegi programban, de a következő program kialakítását illetően is, így például a, a tanúkra vonatkozóan már 2018-19-ben emelték az összeget az InvestEU alap forrásaival. Aztán ott van az a tény, hogy a e, tanulók mobilitása, ahogyan a szemvőszék is javasolta, most már elő van irányozva az új jogalap e, tervezetében, ami aztán az egyszerűsítést illeti a programban résztvevők számára. E, erőfeszítéseket tettünk a formulák automatizálását, illetően, hogy csak egyszer kelljen betáplálni ezeket az információkat a rendszerbe, Ugyanakkor ennek az egyszerűsítésnek vannak határai, ahogyan önök is kiemelték ezt, mert egy minimális mennyiségű információt a kedvezményezetteknek szolgáltatniuk kell, hogy az elemzéseket, statisztikákat el tudjuk készíteni, hogy a program eredményét mérni lehessen hogy az európai adófizetők pénzének megfelelő elköltését igazolni lehessen. Tehát egy helyes egyensúlyt kell megtalálni a jövőben ezt illetően. Az Erasmus Plus program úttörő volt a Simplified Option alkalmazását illetően. Ez fontos erőfeszítési egyszerűsítés, a támogathatóság kiszámítását illetően, ez már hoz, meghozza az első gyümölcsét, de a jövőben is lehet még ezen tökéletesíteni. Ami pedig a szemvevőszek ajánlását illeti, hogy a kritériumokat használjuk a teljesítmény alap alapon való forráskiosztásra, ez nem teljes mértékben végrehajtható. Itt az eredményre, illetve a hatásra alapozni csupán, mert ezen kritériumok értékelését csak hosszú távon lehet megejteni. A jelenleg használt kritériumok az outputra, pénzügyi felszívó képességre vonatkoznak, és ezek továbbra is érvényesek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most jelentéstevő következik. A kérdésem, vagy a kérdésem az lenne, hogy mit gondol a végrehajtói ágazat eddig elhangzott véleményéről. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszék képes, képviselőjének, Szediusz úrnak ezért a remek munkáért, amikor elkészítették és ilyen pontosan bemutatták ezt a jelentést. A jelentés valóban próbálja megvizsgálni az összes jellemzőt ezen program esetében, amely most már globális, több vetületű és számos szempontot magában foglal. Nagyon tetszett az a kifejezés, amit itt használtak, hogy ez egy márkajegy ez a program, valóban fontos eszközről van itt szó, amit támogatnunk kell. El kell mondanom, hogy a szemvevőszék elemzéséből kiviláglik néhány kritikus szempont. Erre hallottunk néhány választ, de talán a bizottság további válaszokkal szolgálhat nekünk. Ugye itt van a kritikus pontok, amelyek nem vonnak le a hozzáadott értékből, amelyet a program az évek során felépített, ugyanakkor vannak kritikus észrevételek. Most azokat szeretném önökkel megosztani, amelyeket én is felvedeztem, egyeseket a szemvőszék képviselőjétől is hallhattunk. Szeretném azokat kiemelni, amelyek továbbra is kritikus észrevételek. Az egyik ilyen a mutatók azonosítása és az értékelési technikáké, amelyek az európai hozzáadott értéket mutatják, és ezek pontosabb mérést tesznek lehetővé, akár az általános, akár a specifikus célokat illetően ezen programban. Itt mutatókról van szó, amelyeknek különösen a többdimenziós és hosszú távú jellemzőket kell figyelembe vennie, az Erasmus program hatásait illetően. Azt hiszem, hogy itt különös figyelmet kell szentelni arra, hogy az értékelési technikákon és a kvalitatív mutatókon javítani kell ezen program esetében. A szemvevő székképviselője rámutatott, hogy hiányzik a harmonizált definíció a hátrányos helyzetű ö, szereplőket illetően, illetve a rosszabb körülmények között élő kiskorúak esetében, és ez nehézét teszi, hogy konkrétan és gondosan értékeljük a programot. Azt hiszem, hogy különösen annak érdekében, hogy a mobilitást a hátrányosabb helyzetű polgárok javára elő mozdítsuk. Azt hiszem, hogy ez szükség lenne gondosabb, pontosabb adatokat gyűjteni. A következő Erasmus program esetében az Európai Bizottságnak talán javasolnia kellene egy harmonizált definíciót a kisebb lehetőségekkel bíró hátrányos helyzetű résztvevőket illetően. Aztán itt vannak az egyszerűsített szubvenciós formák, a forfik, az általány támogatások. Ugye itt ezek az egységköltségek, ezek a forfék általán díjak, ezek a visszatérítést egyszerűsítik, ugyanakkor egyes részvevők szemére hátrányosak lehetnek, Különösen az úti költségek visszatérítése tartozik ide, a, mely a távolság szakaszokon alapul, és ez nem teszi ö, lehetővé az árkülönbségeket. A távolabbi vagy közelebbi úti célok esetében, és aztán itt van megint csak a mobilitáshoz való hozzáférés a hátrányosabb személyek esetében. Itt ö, figyelembe kellene venni annak a lehetőségét, hogy pre, előzetes finanszírozást lehessen alkalmazni az új Erasmus programban ezen személyek vonatkozásában. Ez egy javaslat a bizottság felé. Aztán most a következő szempont, aminek még nagyobb figyelmet lehetne szentelni. A nyelvi támogatás megerősítése, az online nyelvi támogatásra gondolok, amely bizonyosan fontos eleme a programnak, és hasznos, hasznos eszköz ez a többnyelvűség előmozdítására is. Egy online platform a nyelvtanfolyamok számára lehetővé teszi a nagyobb rugalmasságot a felhasználók számára, és ez egy szélesebb körű kínálatot tesz, lehető, tesz lehetővé. Ugyanakkor a számvevőszék ajánlásában is szerepel az online nyelvtanfolyama költségeinek, illetve az offline nyelvtanfolyama költségeinek visszatérítése. Az online és offline nyelvtanfolyamokat mindkettőt szerintem egymásra kiegészítő jellegűnek kell tekinteni. Végezetül itt van az egyéni mobilitás a doktorandusz hallgatók részére. A szék jelentésében szerepel ugye a közvélemény kutatásban az az igény, hogy nagyobb lenne a doktorandusz hallgatók mobilitása iránti igény. Jelenleg három hónapos határidő van erre, és ez túl merevnek tűnik ezt módosítani kell, ki kell igazítani a különböző doktorandusz kurzusokhoz igazítva, az egy hónapos időtartamot is lehetővé téve. És még egy dolog, a diákhitel garancia eszköz. Ez egy olyan eszköz, amelyet a kedvezményezettek erőtes védelmére hoznak, hoztak létre, de ez különösebb sikert nem ért el. A jelentésben szerepel néhány megjegyzés, ezt illetően a szemvevőszék részéről, ugyanakkor a javaslatban az új programra nézve 2021-27 közötti időszakra ö, vizsgálva ez nem szerepelt újra ez, a, ez az eszköz. Érdekelne a bizottság vélemény ezzel a témával kapcsolatosan. Végezetül dolgozni fogok ezen a dokumentumon, ezeken a témákon még egyszer köszönetet mondok a számvevőszéknek, illetve az Európai Bizottságnak a végzett munkáért. Ezen kritikus pontokon túlmenően, amelyeket szerintem javítani lehet, mindenféleképpen egy fontos programról van szó, amelyet támogatnunk kell, azon értékoken, amelyet valamennyi európai polgárnak kínál. Köszönöm. Madame Rapporteur. Köszönöm szépen a jelentőstevőnek. Végezetül a többi képviselő tehet fel kérdést, tehát egy Celler úr, Ayala Sender asszony, két percet kapnak. Well, in case, in case... Ha nem muszáj hozzászólni, nem kell. Csak ha gondolja. Igen, igen, szót kértem, köszönöm elnök úr. Vagy elnök azt, hogy már nem tudom, hogy ki, ki itt az elnök. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy erről a programról, programról beszélhetünk. Nagyon pozitív mindez. Azt gondolom, hogy Ugye beszélni kell arról, hogy az Erasmus Plusnak hihetetlenül nagy a hozadott értéke, így aztán pozitív így aztán pozitív a kicsengése is, kapcsolatokat hoz létre Európa fiataljai között, a legpozitívabb része pedig nyilván az oktatási rész. Látható ebből a sok jó dologból, hogy mi az, amit más programokon is meg lehetne valósítani, ezt, ezt, ezeket is vizsgálta ugyan a számövőszék, de ennyire pozitív következtetéseket nem vont le. Egy kérdésem lenne a prezentációval kapcsolatban. Azt mondja, hogy a minőségi indikátorok a kezdeményezettek készült interjúk alapján készültek, tanulmányok alapján kérdeztek általában. Milyen más indikátorok vannak? Miről beszél konkrétan ilyenkor a számvevőszék? Lehet még javítani az Erasmus Plus-t? Ugye közvetlenül a kezdvezményezetteknek a véleménye alapján értékeltük ezt a programot, bár az összes programot lehetne így értékelni. Lehet ezen még javítani, ezen az értékelési módszeren? Kérdésem, hogy milyen más jelzőszámokra gondol a számvevőszég. Második kérdésem. A kölcsönök kérdése. Hát mindez az USA-ban kezdődött, mint mindig ide is tíz év késése jutott el. A diák hitelek, tehát ott, ott gyökeresedtek meg először, utána kerültek el innen. Vannak olyan cégek, amelyek hihetetlen profittal rendelkeznek, és kérik a támogatást, hogy megadják, hogy tudjanak ők is diák hitelt eh, folyosítani, hogy mi arra kényszerítsük a diákokat, hogy eh, költekezzenek és, köl- és kölcsönökbe verjék magukat, azok után, hogy mi történt az USA-ban, hogy a eh, életük hátralévő részében a diákoknak ezt a, ezeket a kölcsönöket kelljen fizetni, szerencsétlen diákok hihetetlen, hihetetlenül eladósodnának, és 20-30 évig ezt még fizethetnék. A kérdésem, hogy a számvevőszék hogyan vélekedik arról, vagy miért írja azt, hogy boldogan, miért számol be arról boldogan, hogy megvan a diákhitel lehetőség. Ezek ugye olyan, olyan diákok, akiknek még biztosítása sincsen. Hát még arról nincsen eh, biztos munkahelyük sem. Még egy kérdés. Harmadik országokra vonatkozóan elemezték-e az Erasmus-t, ugye a vízum a probléma, főleg a szomszédos országokban, nagyon sok eh, diák szeretne eljutni a szomszédos országokba, de sajnálatos módon a vízum probléma ezeket sokszor meg, ezek, ezt sokszor megakadályozza, vagy nehézségeik vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Nem? Elnézést, Teller úr. Ja, danke. Um... Köszönöm. Az Erasmus Plus program az, amiről mindig azt halljuk, hogy a leghosszabb hatással rendelkezik, hogy európai uh, gondolatot alakít ki a fiatalok körében, éppen ezért folytatni kell, ezt ki kell építeni, ki kell terjeszteni a kiképzendőkre, és ezt csak üdvözölni lehet. Ami még egy további szempont, amit már a szemvőszék képviselő említett, hogy ezzel a programmal egyfajta külpolitikát is megvalósíthatunk, mert hogyha megnézzük a fejlődő országokat, vagy más államokat, ahol még autoritár rezsimek uralkodnak, akkor ezt az eszközt még erősebben be kell vetnünk, hogy az országban élő fiataloknak lehetőséget adjunk, hogy Európában tanuljanak, és a demokratikus, szabad társadalmi rendet megismerhessék, ezáltal segítünk, hogy az ottani országokban ugye nagyon hiányolt civil társadalmat ott is ki lehessen fejleszteni. Ez is egy lett az Erasmus Plusnak, és a tárgyalások során ezen államokkal, amikor partnerség és együttműködési megállapodásokat kötünk, akkor ezt az elemet is beépíthetjük. Köszönöm. Much, Mr. Zeller. Köszönöm, Zeller úr. A zöldek nevében azt mondhatnám el, hogy a saját tapasztalamból azt vettem észre, hogy minden fillér, amit arra költök, hogy a gyermek, gyermekeimet utaztassam, az jól elköltött pénz, bár sokba kerül az utaztatás. Remek, lezárjuk ezt a napirendi pontot, nézzük a következő napirendi pont. Celler úr, európai magas sebességű vasúthálózat. Mennyire hatékony ez a hálózat? Itt tegyünk. We have, a, thank God hála Istennek, Oscar Hirixnek a számvevőszéktől van egy különleges jelenlétes, sőt, Johann Spart is itt van a számvevőszék részéről. Ön hozta létre ezt a rendszert, amit az észt gazdasági miniszter kritizálta. És hát még egy jelöltünk van, még egy vendégünk, aki nem, nem tette lehetővé. Alexander Stubb is itt van, aki miatt nem lehettem eh, miniszterelnök Észországba. Ott sem volt igaza. Elnök úr, mi kérdéseket tettünk fel az imént a bizottságnak, illetve a szemvevőszéknek. Meg lehetne hallgatni, hogy mit válaszolna? Hát sajnos túl hosszúak voltak a kérdések, a válasz csak rövid lesz. Parancsolja. I will be as short. igen, Próbálom a lehető legrövidebben megválaszolni a kérdést. Ayala Sender asszony. Első kérdés. Miféle jelző számokról van szó? Ez olyasmi, mint a fogyasztók megelégedése. Az eredmény pluszban az a furcsa, hogy az előtt kell kitölteni ezt a kérdőívet, mielőtt még megkapná a pénzügyi támogatás utolsó részét is a szóba forgó személy. Ezt is használjuk, de mi úgy véljük, hogy lehetnének objektívebb indikátorok is, például a nyelvi felkészültség állapotát lehet mérni, a nyelvtudást. Itt valójában oktatási vagy tanulási mobilitásról van szó. Meg lehet mérni, hogy mit tanult maga a diák. Aztán diákhitel. Ez egy kapcsolódó, bár külön pont. Nem csak európai pénzről van itt egyébként szó, hanem más forrásokról is. Hogyha mondjuk beruházásra gondolunk, mint például a Juncker tervre, akkor valóban felmerülnek azok a kérdések, mint amit ön mondott, például alacsony kamatláb, ami egyszerűsített adminisztratív eljárást, az a helyzet, hogy az embereknek meg kell előlegezni bizonyos pénzösszeget az utazáshoz, úgyhogy valamiféle hitelforrásra szükség van. Még egy dolog. Örülök is, meg aggódom is, hogy azt hallom, hogy önök szerint az Erasmus Plusnak a költségvetését meg kell háromszorozni. Ehhez a bizottságnak azon kell elgondolkozni, hogy hogyan lehet a teljesítmény mérést javítani. Voltak egyéb európai ügynökségek, ahol hatalmas költségvetést kaptak a jogszabály alkotóktól. Lehet, hogy unalmas a teljesítménymérése, de erre nagy szükség van. Nagyon fontos az, hogy a teljesítményhez kapcsolódva tudjuk megítélni a költségvetést. Köszönöm szépen, röviden tudok mondani. Bizottság következik. Nagyon gyorsan csak mindenkit szeretnék biztosítani, hogy az utolsó kifizet és megnéztük az elégedettségi kérdőívet a tan- az egyetemi hallgatók esetében, de hát mindenképpen kifizettük a nekik erő összegeket az elégedettségtől függően. Itt egy olyan területen vagyunk, ahol a koordináció nagyon fontos, nagyon sok minden függ a tagállamok jó szándékától, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy közös definícióra van szükség a hátrányos helyzetűek esetében, ez nincsen teljes mértékben harmonizálva. Aztán az egységköltségeket illetően, a távolság kiszámítást illetően ezt már módosítottuk, ezt a számítási módszert, hogy figyelembe vegyük az ultraperiferiális régiókat, azon tanulókat, akik ezen régiók lakosai, és nekik plusz költségeket kell utazási költségként viselni. Itt most nem tudok statisztikai modelleket felsorakoztatni, de itt több évet veszünk figyelembe, és ez elég bonyolult módszer, és különböző programokat is próbálunk harmonizálni. Aztán a nyelvtanfolyamokat illetően ezeket a, az esetleg egy online tanfolyamról van szó, még az indulás előtt végzik el az érintett tanulók, a jövőbeli kedvezményezettek, és azokat is a végén lehet értekelni, hogy megnézzük, hogy a nyelv szintjén tettek -e előrelépést, és, ja, és a hagyományos, az offline nyelvtan folyamokat is támogatjuk, a jövőbeli ö, oktatási és képzési projektben. Itt ugye két idegen nyelv szerepel, amit tudni kell a jövőbeli ö, tanulóknak. Aztán az egyéni mobilitás a PhD hallgatók esetében. Itt viszonylag kevés a mobilitás, ö, a, elég nem használják ki annyira az Erasmus-t, és azt nézzük meg most, hogy miért is. Ugye itt nagyon rövid időtartamokat kérnek, de más lehetőségek is vannak ezen egyetemi hallgatók előtt, így például a stázsok. Thank you very much, and uh, I would like to apologize. Köszönöm szépen, elnézést kérek minden képviselőtől és résztvevőtől, hogy egy kicsit elébe szaladtam a dolgoknak, és türelmetlenül kezeltem ezt a témát. Minden esetre a politikában nagyon fontos felelősnek lenni, és azt kérem, hogy engem mentsenek fel az elnöki teendőim alól, és hadd adjam vissza Ginge Gressle megértő kezeibe ezt a feladatot. Jó, köszönöm. Hát arról volt szó eredetileg, hogy ön folytatja, de mindegy, akkor legyen így. Nagysebességű vasút Európában az uniós hálózat hiánya rosszul működő mozaikot eredményez. Itt megadom a szót Oszkár Helixnek. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Röviden hadd mutassam be ezeket az alapvető ezt a beszámolót, ami a nagysebességű vasútról szól. Szeretnék eh, Celler képviselőnek és jelentéstevenek köszönetet mondani, eh, akint most el tudott jönni, és így október 15-én nyugodtan mehetünk a közlekedési bizottságba, és ott beszámolhatunk a eh, dolgokról. Akkor most kezdjük. Röviden azt szeretném aláhúzni, a té, hogy a témának milyen gazdasági jelentősége van. Egyre több utas utazik nagysebességű vasúttal Európában, ők már az összes vasúti utas egy negyedét teszik ki. 2017 végén 9000 nagysebességű, kilométernyi nagysebességű hálózat volt, és 1700 kilométer pedig építés alatt állt 2000 óta az Európai Unió 23,7 eh, millió, eh, milliárd eurót adott eh, társfinanszírozásban, és a beruházási bank 30 milliárdot adott kölcsönként, tehát kb. 53 milliárddal támogattuk a nagysebességű vasútak építését, ez egy jelentős, jelentős összeg. A nagysebességű vasúti közlekedés ez egy biztonságos, kényelmes, rugalmas és környezetbarát közlekedési mód, és ezt megállapíthattuk a beszámolónkban is. Tíz nagysebességű szakaszon négy határmenti német, spanyol, francia, olasz, portugál, oszt, ö, ö, osztrák szakaszon vizsgáltuk meg tehát ezeket, és 30 társfinanszírozott projektet néztünk meg. Az első blokk a stratégiai tervezésről és a döntéshozásról szól. Alapvetően az Európai Unióban nincsen realisztikus, hosszú távú terv, illetve a meglévő terv nem a hiteles elemzésre alapul, úgyhogy ezért az Európai Bizottság által tervezett a nagysebességű szakaszok meg háromszorozását célzó célkitűzés, mely szerint 2030-ig szeretnék meg háromszorozni 30 ezer kilométerre ezt a szakaszt, ez nem elérhető. Az ami a jogi eszközöket, illetékességeket illeti, e, ezekkel nem rendelkeztek azok a koordinátorok, akik a döntéseket hozták, hogy biztosítsák azt, hogy a tagállamok az á, mindent megtegyenek annak érdekében, hogy 2030-ig megépítsék ezeket a szakaszokat. Ez a hiányosság főleg a határon átnyúló projektek, transnacionális folyosók esetében volt hátrányos hatása. Ennek az eredménye az, hogy egy mozaik jött létre, ahogy a cím is mutatja. A tagállamok van. Eh, egymástól független nemzeti eh, szakaszok vagy hálózatok vannak, eh, és nem megfelelően valósul meg a nemzetközi összekapcsolódás, és csak egy alacsony hozzáadott európai értéket teremtett a kofinanszírozáson keresztül. Erre példa arra tehát, hogy nem megfelelően vannak összekapcsolva ezek a szakaszok, ez a München Verona, eh, a Brenner Hágó alap, eh, alagúttal eh, együtt, és itt megbukott a Eurocup Rail projekt, itt szeretek volna a három európai várost összekötni ezzel a nagysebességű vasúttal. Most Luxemburg és Brüsszel között 90 perc helyett, a terv eh, helyett eh, egy órával tovább tart, mint a 80-as években az út Brüsszel és Luxemburg között, annak ellenére, hogy 100 millió eurót költött az Európai Unió a tervezésre és elemzésre. Megfelelő ajánlásokat adtunk a bizottságnak. Realisztikus, hosszú távú végrehajtási tervet kell készítenie, a határon átnyúló közlekedési szakaszokra, e, aztán a transeurópai e, közlekedési hálózatok elemzését el kell végezni, és a mag folyosó hálózatot létre kell hozni, és a tagállamokkal együtt a bizottságnak egyértelmű végrehajtási eszközöket kell Eh, megvalósítania a CEF rendelet végrehajtására. Végül, de nem utolsó sorban, az európai koordinátorok szerepét is erősíteni kell, eh, mégpedig a határon átnyúló eh, projektek erősítésével. Aztán folytatnám a projektek előkészítésével és végrehajtásával. Egy a, a minőség nem elegendő, nem megfelelő a tagállamokban, miközben értékeltük a szükségleteket, az építési döntéseket a tagállamok hozzák meg, és ezek a döntések gyakran csak politikai megfontolásokon alapulnak, és nem megfelelő az költséghaton, hat, költség haszon elemzés. És ez nem megfelelő eszközfelhasználáshoz vezet, túlmennek a költségek, és ez nem a kivétel, hanem a szabály. Meghosszabbodnak az építkezések, az általunk megvizsgált tíz esetben, nek több mint a felénél tíz évvel meghosszabbodtak az építkezések, és 25 milliárd euróval megnövekedtek az, az összegek, és ez az eredeti becsések 80%-át teszik és Stuttgart, München szakaszon a költségek 600%-kal túllépik a tervezettet. Ez nem az európai költségvetés terhelik, hanem a, hanem a nemzeti költségvetéseket, tehát ez is közpénz megállapítottuk, hogy az infrastruktúra alapjában véve nagyon drága, a költségek 25 milliárd euróba, millióba kerülnek kilométerenként, 145 millió euróba a Brenneri alagút esetében, aztán a megspórolt percenként 90-100 millió euró között összegbe kerül egy perc megspórolt idő. A Stuttgart München esetében 369 millió euróba kerül egy megtakarított perc a sebességben. Aztán az így elért átlagsebesség sebesség a teljes kapacitásnak csak a 45%-ánál áll meg, tehát kevesebb, mint a felénél, tehát nem volt mindig szükséges a valódi nagysebességi vasút, itt milliárdos összegeket lehetett volna megsporolni. Például, hogyha a meglévő hagyományos vasútvonalakat renováltak volna, ahelyett, hogy ennyire új nagysebességű szakaszokat építenek. A Velence és a Triest közötti szakasz 5,7 milliárd eurót sikerült megtakarítani azáltal, hogy és meg, megtakarítani, és 10 perccel rövid, rövidült meg a, az idő. Az Európai Bizottságnak az az európai társfinanszírozás bizonyos feltételekhez kellene kötnie, pontosan kellene értékelni a szükségleteket, a magas a nagysebességű vasutaknál a stratégiai projektek, amelyek prioritást élveznek, ezeket a hatékony versenyhez kellene kötni, illetve az adott szakaszon, illetve az előre meghatározott eredmények eléréséhez is kell ezt kötni. A bizottság a határon túlmutató építkezéseket meg kellene, hogy egyszerűsítse, és úgynevezett központi one-stop shopokat kellene létrehoznia, egy ablakos rendszert, amelyel az formalitásokat eh, el lehetne intézni. Aztán a hatékonyság és a fenntarthatóság vizsgálata. Elég alacsony volt a fenntarthatóság eh, a nagysebességű hálózatoknál, miután ezek létrejöttek, azt láttuk, hogy a, nagyon alacsony a az utasok száma sokkal alacsonyabb, mint az a benchmark, amit a bizottság megadott 9 millió évente, és ez így volt, tehát sokkal kevesebb volt az szám, a megvizsgált 10 szakaszból héten. 2,7 milliárd euró az, az az összeg, amit eh, nem hatékonyan eh, költöttek el. 14 eh, szakaszból 9 esetében a potenciális pillanat, itt megszakítják a hozzászólást, mert a tolmácsolás nem megy, nincs spanyol. Sol, Does, does it work? Geht es jetzt? Kann ich fortsetzen? Okay. Uh, wir haben auch festgestellt. Nos, tehát megállapítottuk, hogy 40 szakaszból 9 szakaszon a potenciális utasok száma az agglomerációban nem volt elegendően magas ahhoz, hogy fenntarthatóan működjenek ezek a szakaszok. Aztán nem megfelelő az interoperabilitás a határon átnyúló nagysebességű szakaszokon. Aztán megállapítottuk azt is, hogy 11 ezer nemzeti előírás van, holott a szembevőszék már 2010-ben azt ajánlotta, hogy ezek a műszaki akadályok, adminisztratív akadályok szűnjenek meg. Emellett azonban nincs közös rendelkezés rendezés csomag ahhoz, hogy megvalósuljon zökkenőmentesen a határon átnyúló nagysebességű hálózat. Tehát még mindig meg kell állni a határon a, a vonatnak, és ezért hát értékes időt vesztegetnek el. A, a, a használati díj kiszámítása is nagyon bonyolult, és ezért nem férnek hozzá a piachoz a tagállamban és ez főleg Franciaországban és Spanyolországban így van, és a verseny feltételek a többi közlekedési eh, eszköz vagy eh, ágazattal is nem megfelelően működnek, és nem vették megfelelően figyelembe a használó fizet vagy az okozó fizet elvet. Azt javasoltuk, hogy minden akadályt, amelyek az interoperabilitás hat, útjában állnak, építsenek le, és az Európai Bizottságnak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek a zöggenőmentes nemzetközi forgalmat lehetővé teszi, elektronikus jegyek, jobb beszámolás, az utasok elégedettségének mérése tekintetében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, ez volt a rövid beszámolom a legfontosabb eredményekről, és a kérdéseiket várom. Köszönöm. Köszönöm ezt a fontos jelentést. Látunk már ilyet. Celler kolléga következik jelentéstevőnk. Hát igen, ez valóban előfordult, mert ezek a megállapítások hát 20 évvel ezelőtt a főpolgármesterrel, a Poznani főpolgármesterrel ültem össze, és azt gondoltuk át, hogy mikor is teljesül be az Európai Egység, és felmerült egy projekt, amely az első világháború előtt már valóság volt, egyfajta színház vonat, amely Poznanból délután indult el, és aztán időben Berlinbe ért, és ugye a poznani polgárok a berlini színházakba mehettek, majd pedig len késő éjszaka a vonat visszaindult, és annyira időbe ért Poznanba, hogy a következő napon a polgárok mehettek dolgozni. És mindez az ellentétes irányban is. Hogyha ilyenfajta projektet megvalósítunk, mondtuk, akkor az Európai Egységet beteljesítjük. Hát megállapíthatjuk, hogy nagyon messze vagyunk ettől. Hendrix úrnak és munkatársainak a szék részéről hálás vagyok, hogy ezt a témát elfogadtak, és most részletes szám adatokkal szolgáltak. A jelentés kritikusan fogalmaz a projektekkel az Európai Nagysebességű Vasúthálózat tekintetében. Ez világos volt számomra kezdetektől. De hogy ez ennyire lehangoló lesz ez a jelentés, azt nem gondoltam volna. Hát ritkán Látjuk, hogy ennyire messzire van egymástól a valóság és a tervek, mint az európai mag- nagysebességű vasúthálózat megvalósításakor. Ugye a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről beszélünk a járművek esetében, a helyett, hogy az alternatív közlekedési módok kiépítését ösztönöznénk, így például a vasúthoz kapcsolódó közlekedési módokét, mint a vasút. DHL például azt mondotta, hogy 60%-át a rakományoknak repülőgéppel szállítják, egy további jelentős százalékát közúton. A vasút az gyakorlatilag nem játszik szerepet, mert nem pontos. Hendrix úr bemutatta itt, hogy több mint tíz éve mm, beszélünk az interoperabilitás kérdéséről, a szűk keresztmetszetek leküzdéséről, a tagállamokban, hogyha vasút témájáról van szó, akkor mindenki a saját vasúti modelljét erőlteti, és aztán még ide kapcsolódnak az egoista ipari érdekek az egyes országokban. Az olyan intézkedések, mint a különleges finanszírozás a CEF keretében, különösen a határokon át nyúló közlekedési problémák megoldása céljából sajnos nem jártak a kívánt sikerrel mindez ideig. Remélhetőleg ez a jelentés egy kicsit ferez minket, és amit a közlekedési szakbizottságban bemutatnak, az hozzájárul majd a vasúti csomaggal kapcsolatos tárgyalások felgyorsításához, hiszen ott vannak megoldási lehetőségek ezen problémák megoldására, és egy hosszú távú realista tervezés alakul majd ki, hogy különböző körülmények alapján kiderül, hogy egy adott magas sebességű vasút nem szükséges, vagy nem végrehajtható, mert minden 40 kilométeren egy megállópontot kell beiktatni, akkor az ilyenfajta drága rendszer finanszírozása értelmetlen. Ugye itt akár 160 km per órás sebességre is visszaléphetünk, ami már egy nagy sebesség a teherszállítás esetén, és ez a költségeket csökkenteni. Hát itt időközben megtapasztalhatjuk, hogy más hatalmak, mint a kínaiak, például már réges-régen 16 országgal az EU-n kívül vagy belül folytatják a tárgyalásaikat, hogy saját technológiájukat érvényesítsék, már a kikötőket elfoglalták a kínaiak, a vasúti összekötetések lesznek a következők. Így tehát azt jelent, azt jelenti majd mindez, hogy nagyon sok milliárdot fizettünk ki teljesen feleslegesen ezen vasúti finanszírozásokra. Az EU társfinanszírozást főként a stratégiai projektekkel kellene összekapcsolni, és különösen odafigyelni arra, hogy a pályázatoknál, például a határokon átnyúló építési projekteknél egyszerűsítésre lenne szükség. A regionális szakbizottságban beszéltünk egy új bizottsági rendeletről, amely különösen a határokon átnyúló együttműködés számára kínál fel új lehetőségeket. A tagállamok részéről egoista ellenállás tapasztalható, félnek a szuverenitásuk elvesztéséről. Itt még ezt az érvet is felsorakoztatják, és az Európa egységesítését a közlekedési területén ezzel ellehetetlenítik. Itt a szemvevőszék nagyon sok jó javaslattal élt, mint az elektronikus jegyek kiadása, a pontosságról egy jobb beszámolás, mindezen javaslatok a vasúti csomagban szerepelnek. Még egyszer köszönöm, hogy elkészítették ezt a jelentést, amely megmutatja e terület gyenge pontjait. Remélem, hogy ez egyfajta ébresztő lesz hogy előre jussunk a tervezéssel, amely már évtizedekre nyúlik vissza. Ajánl a kolléganő, mondja az elnök. Da. Bueno. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután a CEFEL már nagyon korán elkezdte foglalkozni, és egész életemben közlekedéssel foglalkoztam, én egy kicsit másként gondolkodom erről. Erik úr, itt van egy összeférhetetlenségi probléma, nem ez az első, amit a számbevőszék tárgyal miután ön az, az osztrák szemvevőszék az osztrák szemvevőszék tagja is volt, szerintem már írt egy jelentést a Brenner Hágó témájában. Gyakorlatilag ezt, láthatjuk, ezt láthattuk aztán még egyszer. Kérdésem. Nem tudom, hogy kinek, kivel van önnek konkrétan problémája Németországgal? Celler úr erről beszélt. A transeurópai hálózatok esetében itt kétoldalú kapcsolatról van szó, nem csupán Európáról. Tehát nem lehet az, hogy a saját álláspontja, a saját nézete, Brenner Hágóról vallott nézete kicsit elvite önt egy olyan irányba, ami nem feltétlenül mások iránya is? Spanyolországban a magas sebességű vasúthálózat alapvetően átrajzolta az utazási szokásokat. Valójában valójában nekem ez ez az, ami életben tart, mert amikor haza akarok menni Brüsszelből, akkor a két és fél órás repülő után most már nem három órát kell vonaton ülnem, hanem csak egy és negyed óráig. Ez egy fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Az új MFF-ben szerintem ez volt a legsikeresebb Független attól, hogy kiről van szó, a tagállamok is, a polgárok is, a vállalatok is, a régiók is mind azt mondják, hogy ez volt a legsikeresebb projekt. Hogy mondhatják azt, hogy ez szörnyűség volt, amikor a számadatok éppen az ellenkezőjét mondják? A vasút és a légi közlekedés összehasonlításakor egyértelmű, hogy a költséghatékonyság elemzésben egy a háromra ki a győztes egy három arányban. Van egy jogalapunk, és ez alapján mindent megtehetünk azért, hogy a vasútot támogassuk, van négy vasúti csomag, interoperabilitás, de valójában, és a bizottság, eh, hol is van ez, 23. oldal, tehát a bizottság alapvetően a határon átnyúló kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, és ezen belül is a határon átnyúló szűk keresztmetszetek problémáját kívánják megoldani. Ön szerint nem lehet, hogy a személyes véleménye, a Brenner um, háborról kialakított véleménye um, befolyásolta ön? Tudom, hogy önnek van egy ilyen személyes háborúja, de nem lehet, hogy épp ezért egy európai projektet egy bizonyos módon befolyásolt? Nem tudom, hogy észleli-e, hogy a rengeteg európainak az élete megváltozott azáltal, hogy létezik a magas sebességű vasúthálózat. Nos, kérem szépen, Erik úr, én szerintem egy régi gyűlölete, vagy megbántottsága miatt döntött valahogyan, de hát ettől még a többi európaiának joga van ahhoz, hogy élvezze a magas sebességű vonatot. És kérem szépen, sok, sokkal hatékonyabb, sokkal költséghatékonyabb a vonat, mint a légi közlekedés, és kérem szépen, ilyen címeket ne írjanak ilyen fontos dokumentumokra, mert ez éppen, hogy mond a valóságnak. A, szerintem mióta van magas sebességű vonat, azóta sokkal európaiak vagyunk, és nagyon fontos az, hogy ez átnyúljon a határokon is. Jó. Mindenkinek próbáljunk meg időt adni. A bizottság következik. Reuters. Uh, Mr. Herix. Uh, tisztelt elnök asszony, Herix úr, tisztelt képviselők! A bizottság ugyanúgy vélekedik, mint a számvevőszék. Európa versenyképességének egyik kulcsa az, hogy megfelelő legyen a közlekedési rendszer Európában. Az a célunk, hogy magas színvonalú, jól teljesítő, hatékony, magas sebességű vasúthálózat legyen, működjön Európában. Több mint 200 ezer kilométer vasútról beszélhetünk Európában, és a magas sebességű hálózat kialakítása nyilván nem egyik napra a másikra történik. Erről szól ez a mai számvevőszégi jelentés, és támogatjuk azt a célkitűzését a számvevőszégnek, hogy a európai pénzeket megfelelően, megfelelően költséggel. Szerintem el kell olvasni az egész jelentést, nem csak a, nem csak a címet, egyértelmű hosszú távú tervezésre van szükség, megfelelő irányításra, szigorú szabályokra, illetve megfelelő szankciókra. A TNT regulát, ö, ö, rendelet csak 2010-ből származik. Itt van egyébként, itt, ezen, ebben megtalálható egy hosszú távú tervezés, átfogó, átfogó hálózat, illetve 2030 és 2050 a két határidő. Ez az infrastruktúrális hálózat a magas sebességű kapcsolatokról is szól. Már 2011-ben megvolt ez, amikor a bizottság ezt közösen elkészítette a tagállamokkal, illetve a parlamenttel. Egy egészen új igazgatási rendszert hoztak létre. Aztán létrejött egy folyosó megközelítés, és nagyon részletesen ki van dolgozva, hogy a Connecting Europe Facility-vel mik az összekapcsolódási pontok. A lényeg az, hogy a pénzt jól kell elkölteni, és ez nem történik meg, akkor visszakérik a pénzeket. Egyértelműen, hogy itt szükségletek vannak, ezekre kell reagálni. A szemövőszéknek vannak bizonyos ajánlásai, a dolgokat, dolgokon lehet javítani, Egyébként e, azért kellett sietve érkeznem, mert egy hasonló témájú szavazás volt a bizottságban. A jövőben is foglalkozni fogunk azzal, hogy a számvevőszegnek milyen ajánlásai vannak, mindent megteszünk azért, hogy ezeket végre tudjuk hajtani. A Connecting Europe facility a kettes javaslatát készítjük, a Europe on the Move-nak is lesz egy új kiadása, vagy az intelligens tenté is dolgozunk, ezek mind számbevőszéki ajánlásokból indultak ki. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy sinem vagyunk. Három héttel ezelőtt, és ezzel válaszolok Celler úrnak, Brüsszelből a Párizsi YouTube koncertre mentem el e-, egyik este, és másnap reggel 9 órára visszaértem vonattal. vagy Malmöbe is sikerült eljutnom vonattal. Ott is odaértem időben a konferenciára. Az ilyen típusú vasíti összeköttetések száma nő. A CEF 2-re vonatkozóan is tettünk hasonló javaslatokat, és szerintem ezekkel a javaslatokkal sikerült teljesíteni az egyébként igen ambiciózus 2030-as és 2050-es határidőt. Szeretnénk, hogyha a tanács és a parlament együttesen mindent megtenni azért, hogy e- e- eleget tegyenek az európai számvevőszék ajánlásainak. Köszönöm. Most is a Herix nochmal das Wort geben. Pontosan, most pedig Hericsónak szeretnék még egyszer szót adni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Hajra Szender asszony a kérdéseit. Sajnos azt kell mondanom, hogy itt semmiféle érdekkonfliktusról nincs szó az én esetemben. Pontosan ennél a vizsgálatnál együtt dolgoztunk az osztrák szemvőszékkel, és hogy elkerüljük a kettős vizsgálatot, az osztrák szemvőszék eredményeit is átvettük, és így a saját felismerésénket ennek alapján is meg tudtuk fogalmazni. Azt is figyelembe kell venni az ilyen kérdésfelvetésnél, hogy itt nem személyes érintettségről van szó, hanem csupán tényekről. Itt a hármas boxban például világosan látható az ötös kép esetében, hogy 14 percet kell várni most a Brennernél. Több milliárd euróról van itt szó, és a München-Verona szakaszon 114 percet lassult ez, hiányzik az interoperabilitás, és 14 percet veszítünk, amit meg lehetne takarítani, hogyha nagyobb lenne az erre vonatkozó hajlandóság. Aztán vannak még további példák, itt nem a Brenner jelent csupán problémákat, hogyha megnézzük az egyes boxot, ott az Extremadura és egy másik spanyol város közötti szakasz, 6 kilométeres határelőtti szakaszon Spanyolország beszüntette a munkákat, és így a határokon átnyúló közlekedés nem jött létre, és ott van egy nagyon sokat mondó kép a 26. oldalán ennek a jelentésnek. Itt egy mikrofon nélküli közbekiabeles. Tehát itt nem nemzeti szempontokat veszünk figyelembe, hanem európai szempontokat. Tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak, és itt egy hozzáadott értéket várunk ezen a területen, ez sajnos nem valósul meg. Más példa a Spanyolország és Franciaország közötti szakasz, ott például az utasoknak ki kell szállniuk a vonatból, és átszállni egy másik vonatra, hát ez nem szolgáltatás, és így nagyon nehéz lehet a nagysebességű vonat társaságoknak a légközlekedéssel tartani a versenyt. Már elmondtam, hogy nagyon kedvezően ítéljük meg a nagysebességű vasutat, ezt nem akarjuk elítélni, éppen ellenkezőleg. Ez a közlekedési mód egy fenntartható, kellemes, biztonságos, kényelmes közlekedési mód. És a jelentésben is nagyon sokat foglalkoztunk az utasok igényeivel, elemeztük, hogy az egyes városok között nagysebességű vonal, ez hol lehet versenyképes a repülővel, és vannak felismeréseink, ahogyan Celler úr is elmondta a beszámolójában, itt mindenképpen megfelelő keretfeltételekre van szükség, hogy lehessen számításokat végezni. Aztán ugye a különböző közlekedési módok észre egymás mellett élése lehetséges, a 73-as bekezdésben szerepel, hogy nagyon kevés olyan pályaudvar van ezeken a hálózatokon, ahol közvetlen lenne a kapcsolat a repülőtérrel, a Madrid-Barcelona nagyon sikeres vonal, viszont nincsen kapcsolatban a fontos repülőterekkel. Tehát már a tervezésnél vagy a végrehajtásnál is azt hiszem, hogy jobban oda kell erre figyelni, és akkor sokkal nagyobb hasznot lehet létrehozni, nagyobb hozzáadott értéket teremteni, mint korábban. De higgyel nekem, hogy személyes érintettség az én esetemben semmilyen szerepet nem játszik. Elnök, köszönöm ezzel ennek a Celler úr még végezetül hozzá kíván szólni csupán röviden. Nos, hogyha most a bizottság képviselője néhány kedvező példát megnevezett, hát örülök, de azt hiszem, hogy ezek inkább kivételek, ezt meg kell elapítanunk. A jelentés hangvétele szerintem igenis indokolt. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel áttérünk a 16-os napi rendi pontra. Köszönöm a jelentés bemutatását. Ez az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szól. Stub, alelnököt üdvözöljük. Der Berichterstatter ist Herr Pirinski. Und der Pirinski úr a jelentéstevő. Hallo, Gysi, Hello. Genau. Und Sie würden auch gleich das Wort erhalten zur Vorstellung des Berichts. Dankeschön. Vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende, liebe Ingeborg. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Ingeborg. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a KONT szakbizottságban, és ma a 2017-es eredményeinkről beszélünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. On our result in 2017 and, and what I'll do if you like. A 2017-es évre koncentrálok a beszámolomba. 10 percet kaptam. Beszélni fogok az eddigi munkánkról, az FC területéről, illetve néhány dologról a governance és transparency, tehát a kormányzás és átláthatóság területén. Ha jól emlékszem, én voltam az egyik jelentéstevője 2000 körül, 2000-es években az EIB eredményeinek, Három nagy, három nagy kihívással kell szembenéznünk, amely ez e, bankként az első a Brexit e, és a pénzügyi e, kezelése ennek a kérdésnek, ami a Brexit után megvalósul Az egyik legnagyobb részvényesünket veszítjük el, a részvények több mint 16%-ának tulajdonosát, illetve a finanszírozástól is elesünk. A tavaly decemberi deal szerint azt mondtuk, hogy visszafizet visszafizetünk 3,5 milliárd euró 12 éven keret, év alatt Nagy-Britanniának, Nagy-Britanniának és 300 millió eurót évente. Ez nagyon fontos, hogy megtartsuk a kölcsönzési volument, hitelezési volument, ami rendelkezésre áll, és ebben a konkrét esetben arról van itt szó, hogy a tartalékainkat kell kihasználnunk, és ezt jóvá hagyta az igazgató tanács, de továbbra is még szükség van a kormányzók rábólintására, és ez a folyamat még folytatódik. A második, ami az MFF kihívásokat illeti, én ennek a témának vagyok a felelőse, és általánosságban az EIB közvetlenül nem vett, ré, nem vett részt a tárgyalásokban, de most mi mégis részt veszünk, és ez azért van, mert az egyik kulcsfontosságú dolog ebben az MFF-ben a pénzügyi eszközök kérdése. Egy normális eurós, normális EU költségvetésben 2007-től 2014-ig 2% volt a pénzügyi eszközök és költségvetési garanciák, 2014 és 2020 között ezt 3%-ra emelkedett, és most a bizottsági javaslatban az EU Invest és az NDG és a külső javaslatban most már 4%-ra emelkedik a pénzügyi eszközök és garanciák aránya, valószínűleg azért is, mert az EFSZ-t sikernek tekintjük. Nyilván ennek nagyon örülünk, de vannak eh, itt eh, governance kérdések, amelyek komolyan összefüggnek az Európai Bizottság eh, munkájával, tagállamokkal, Európai Parlamenttel. Az Európai Parlament nagyon hasznos volt számunkra, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy az EIB nem az nem a bizottság, a bizottság pedig nem bank. Úgyhogy ezt a Montesquieu-szerű munkamegosztást fenn kell tartani, ha egyetértenek velem. A három dologra kitérve, tehát kezdem az elsővel, az eredmények. Oh, it's very... Exactly. That is. A mikrofon nélküli hozzászólás Ajele Szender asszony részéről, ugye a bankok azok nem adják a hatalom egyik ágát, úgyhogy ezért a, mondja Alexander Stubb, a végrehajtó hatalom nem lehet bank. Uh, today the first one is on, on the key fig. Nos, az első pont, a kulcsfontosságú számok, a releváns számok 2017-re és a beszámolási időszakra nézve, következőképpen néznek ki. Ha a kombinált fellépést nézzük, EIB és az EIF, tehát a beruházási alap 78,16 milli, milliárd, ez egy kicsit kevesebb, mint az előző évben, de hát összességében mondhatjuk, hogy az elmúlt három év olyan 80 milliárd körül volt. Hogyha ezt a 78 e, milliárdot felosztjuk, 69 milliárd az EIB e, operát, e, tranzakcióiból, és a többi pedig az EIF tranzakcióiból adódik össze, és hogyha a négy alapvető célkitűzésünket veszem alapul, az első a környezetvédelem és a klíma, ez 16,7 milliárd, a kettes infrastruktúra, ez 18 milliárd, a hármas az innováció és képességek, ez majdnem 14 milliárd, egy kicsit kevesebb, és a négyes, az, a KKV-k, ez pedig majdnem 30, majdnem 30 milliárdot tett ki. Hogyha most ezt az egész csomagot, kb. 80 milliárdot összevonva nézzük, azt mondjuk, hogy ezt körülbelül 250 milliárd eurós, ennek 250 milliárd eurós átételes hatása volt. És ez rámutat arra, hogy hol van az Európai Beruházási Bank erőssége. Valahol a közszféra és a privát szféra között eh, az invest, a beruházás generátori szerepünk van, eh, ami a projekteket illeti, 901 eh, projektet hagytunk jóvá, ez, ez minden rekordot megdönt, ez nagyon sok munkát követel, minden projektet, minden pályázatot nagyon eh, alaposan megvizsgálunk. A kalkulációinkban úgy néz ki, hogy körülbelül 285 ezer KKV-k eh, KKV vesz részt a projektekben, és ezekkel a beruházásokkal 3,9 millió embert foglalkoztatunk, vagy a projekteken keresztül ennyi ember dolgozik. Ha megnézzük a az eredményeket klíma és környezetvédelemben, ez nagyon fontos, hogyha megnézzük az erre a területre adott teljes hitelt, olyan 19,4 milliárd klíma innováció, megújuló energiaforrások, klímabarát közlekedés, kutatásfejlesztés, stb. A célunk az volt, hogy 25% munkánk 25%-a a klíma és környezet területén valósuljon meg, és ezen túlmutattunk. Összességében egész elégedettek lehetünk. Mielőtt rátérek a kulcsfontosságú területekre, hadd mondjam el, hogy a szociális kohézió például kicsit kevesebb figyelmet kap. 2016-ban 26% volt, ez most a szociális kohéziós beruházásunk 29,6%-át teszi ki a teljes prioritásnak. Még nem értük el a 30%-ot, ami a tervünk volt, de közeledünk. Elsősorban azt szeretném tehát mondani, hogy az eredmények egész jók, és hogyha a bank biztonságát vesszük alapul, akkor hadd mondjam el, hogy a legalacsonyabb NPL tehát nem törlesztő hitelállományunk van, 1% alatt, tehát az általunk nyújtott hitelek nem, de ezek minőségi hitelek. A második dolog az FC. Hadd mondjam el, hogy köszönettel tartozunk az Európai Parlamentnek a munkájáért. Nyilván tudják, hogy alapvetően az innováció, ennek a bizottságnak az innovációja volt, ez sokan a Juncker tervnek nevezik ezt az EFSZ-t, de hát jó, legyen így. 2014-ben az volt a cél, hogy az európai beruházások növekedjenek, mert eh, hát elmaradtunk eléggé a céloktól a pénzügyi és euróválság miatt is. 21 milliárd eurós garanciával, az EB és a bizottság közös garanciájával eh, azt terveztük, hogy 700, hogy 315 milliárdnyi beruházást generálunk idén, június-júliusra nem csak, hogy elértük a 315-öt, hanem ezen túlmentünk. 334 milliárd euróról számolhatunk be. Tehát az elvártnál jobban teljesítettünk. A mai összeg az a 344 és fél milliárd euró, tehát itt állunk 15-szörös multiplikátorral, és az áttételes hatás is eléggé sikeres volt. Nagyon sok vita folyik arról, hogy hogyan érjük ezt el. Alapvetően a következő a helyzet, az Európai Bizottság meghatározza a policy célokat, illetve az Európai Bizottság és a Parlament, és aztán mi végezzük a banki tevékenységeket, tevékenységet, és akkor a nemzeti bankok, nemzeti kereskedelmi bankokkal együttműködünk. Ez nagyon fontos, attól függően, hogy hogyan kalkulálunk, körülbelül a projektek egyharmada közösen nemzeti szintű tagállami bankokkal együtt folyik támogató bankokkal együtt folyik. Az FC nem bevétel generátor számunkra. Mi, mint bank, az FC-vel pénzt veszítünk, de azt gondoljuk, hogy erre mégis szükség van konkrétan most annak érdekében, hogy az innovációt támogatni tudjuk általánosságban. Egyesek aggódnak amiatt, hogy az FC támogatás nem, egy, nem kiegyensúlyozott földrajzilag, ezt komolyan veszük, de alapvetően az EIB kölcsön, tehát hitelnyújtás és az FC nem kóták alapján működik. Ez túl bonyolult lenne, meg amúgy is, ha ebbe belebonyolódnánk, mi lenne a szabad piaccal a belső piaccal. A projektet megvizsgáljuk, és hogyha jó, akkor, akkor támogatjuk. Tehát kereslet van a, a kereslet a motorja ennek az egésznek. Én csak egy éve vagyok e, e, ebben a bankban, és nagy benyomással van rám, hogy hogyan működik ez. Jön egy pályázat, e, van egy hitel elbíráló tisztviselő, megnézi, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy nem. Hogyha sárga fényt kap ez, akkor jön egy közgazdász és egy pénzügyi szakértő, aztán egy jogász, aztán egy kockázatelemző, aztán egy compliance tisztviselő, aztán egy szakértő, szakértő, attól függően, hogy milyen pályázatról van szó, tehát nagyon kompetens csapat dolgozik eh, ezeken a eh, hitelpályázatokon, és pontosan ezért van az, hogy a legtöbb projektünk eh, sikeres. Hogyha megnézzük az FC-t, megnézzük, hogy ki kapja a legtöbb támogatást, tehát egy kicsit habozok, hogy ezt mondjam, vagy nem, mert releváns is, meg nem is, de hogyha megnézzük a beruházást GDP-hez hasonlítva, akkor az öt legnagyobb kedvezményezett Észtország, Portugália, Görögország, Spanyolország és Litvánia. De persze minden attól függ, hogy melyik évről beszélünk, tehát ez az öt ország. Ami az efsz még illeti, nagyon fontos a hozzá, az addicionalitás. Tudjuk, hogy eh, még több feladatunk van, jobban kell kommunikálni a, a támogatható projektek eh, esetében nagyon fontos, hogy elkerüljük a piaci kudarcokat. Az FCS eh, sikeres, és ami az MFF-et illeti, az, az FC-re vonatkozóan azt mondanám, hogy ha nem romlott el, akkor nem érdemes javítgatni sem. Az utolsó pont pedig az átláthatóságot és a vállalat irányítást illeti. Továbbra is az ami az átláthatósági sztenderdeket illeti, és a kormányzati vállalati irányítást, ez továbbra is rendkívül fontos eh, számunkra. Eh, a 2015-ben az iránymutatások eh, felülvizsgálatra kerültek, 2016-ot az átláthatósági iránymutatások jobban megfelelnek az EU-s szabályoknak és csalás elleni követelményeknek. Persze további átláthatóságra és jobb kommunikációra van szükség. Azt kérjük, hogy hát lássák be, hogy a bankoknak azért az átláthatóságban vannak határaik, főleg amikor kereskedelemileg érzékeny információk birtokába jutunk. Új fontos weboldal, egy új weboldalt hoztunk létre, ezt a Transparency International is megvizsgálta, aztán az ombudsmannal együttműködünk, illetve ennek a szakbizottságnak e a tagjaival, és közkonzultációt is folytatunk. És szívesen tájékoztatok mindenkit arról, hogy a panasz mechanizmust is felülvizsgáltuk. Aztán a menedzsment bizottságban a magatartás kódex felülvizsgálatán dolgozunk általánosságban. Igyekszünk tehát a munkánkat sikerrel folytatni, és a célkitűzéseinknek megfelelni. Az EU bankja vagyunk, a feladatunk, hogy támogassuk a beruházásokat, és várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Pirinski úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Stubb, alelnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. A szakbizottság nevében, hadd mondjam el azt, hogy milyen hálás vagyok az alelnök úrnak, és várjuk, hogy a bank pénzügyi tevékenységét közelebbről is megismerhessük. Tisztelt elnök asszony, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feladat, amit most megpróbálunk elvállalni. A pénzügyi év is fontos, hiszen egy olyan időszak van lezárulóban, ahol nagyon komoly projekteket finanszírozott a bank, és kezdődik egy új periódus, ahol még nagyobb kihívások állnak a bank előtt, és komoly felelősségek. Úgy látom, hogy most a harmadik tevékenység típusra koncentrált leginkább az alelnök úr átláthatóság, igazgatás, illetve az elszámoltathatóság erről szoktunk általában állásfoglalásokat megfogalmazni. A legutóbbi 2018. május 3-án szavaztuk meg. Szeretném most megosztani önökkel, hogy a bank milyen, hogy milyen módon fogadta meg az ajánlásokat. Ugye korábbi ajánlások, korábbi állásfoglalásokra, parlamenti állásfoglalásokra utalt már Stubur, az ombudsman is megfogalmazott ajánlásokat, a parlament is, van egy felülvizsgálati mechanizmus, és említette Stubur a magatartási kódexet. De Elnök asszony, azt szeretném kérni, hogy azért legyünk óvatosak. Szerintem nem lehetünk megelégedve teljes mértékben. Ne gondoljuk azt, hogy most már magától minden megoldódik, hiszen itt vannak nagyon komoly gondok, ha megengedik, felsorolnék néhányat. 90.8-as pontra utal, az, vagy ehhez kapcsolódik az egyik probléma, az állásfoglalásról van szó, amit iméntem, amit említettem, ez az összeférhetetlenség, illetve a magatartási kódex felülvizsgálatáról szól konkrétan. Ebben a, be, a bekezdésben a parlament komoly agáját fedezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 2017-es áprilisi parlamenti parlamenti ajánlások, amelyek a parlamenti állásfoglalás keretében születtek, nos ezekre még mindig nem reagált a mm, beruházási bank. Nincsenek megfelelően átlátható kritériumok, melyek alapján a korrupciót, illetve az összeférhetetlenséget meg lehetne előzni. A beruházási banknak mindenképpen felül kell vizsgálnia a magatartási kódexét. Nagyon fontos az, hogy az alelnökök a saját tagállamukban semmilyen művelettel, műveletnek a felelősségét ne vigyék, tehát ne legyenek ilyen műveleték a saját tagállamaikban. Egyébként az igazgató tanács magatartási kódexében az 1.5-ös pontként szerepel függetlenség témával. Általánosságban arról van itt szó, hogy teljes mértékben függetlenül kell ellátni az igazgató tanácsnak a feladataikat, tagjainak a feladataikat. Nyilván ez a minimum, amit el lehet várni egy igazgató tanácsi tagtól, de még egyszer elmondanám azt, hogy miféle összeférhetetlenséget tapasztalhatunk, pusztán azért, mert az igazgató tanács tagjai konkrétan részt vesznek egy-egy projekt megvalósításában a saját tagállamukban. Úgy gondolom, hogy ez kockázatokkal is járhat az eredményeket egyébként negatívan befolyásolhatja egy-egy ilyen összeférhetetlenségi probléma. A második témám, amire szeretném a figyelmet rá irányítani, a számvevőszék véleménye. Két jelentést is mutat, bemutattak nekünk az, ebben a témában, az egyik februárban volt, a finanszírozás jövőjéről, illetve arról, hogy a költségvetés hogyan működik, és a második ilyen tájékoztatás a bizottság részéről júliusban volt. Ez a 2021-27-es MFF kapcsán született. Az alelnök úr említette azt, hogy egyre több és többféle pénzügyi eszközt használnak fel. A számbevőszék a bizottsági dokumentumban olvasottak, olvasható ö, információra hívja fel a figyelmet, ez pedig az, hogy az átláthatóság, illetve a elszámolthatatóságot megnehezíti a sokfélesége ezeknek a pénzügyi eszközöknek, és elképzelhető, hogy továbbra, tovább nő a pénzügyi eszközök felhasználása, ez pedig azt jelenti, hogy az EU még jobban fog függni a beruházási bankról, és a beruházási, beruházási bank tevékenysége kívül esik a e, mentesítési e, folyamaton. A szembevőszék tehát egyértelműen kimondja a végkö, végkövetkeztetésben, a dokumentum végén, hogy fenntartja azt az álláspontját, miszerint az összes EU-s testületet át kell világítani. Tehát a nem EU-s költségvetéssel kapcsolatos tevékenységeket is ellenőrizni kell. Ne feledjük, erre az alelnök úr is írtat, hogy egyre több féle és egyre nagy, nagyobb mértékű pénzügyi eh, eszközt használ fel maga a beruházási bank is. Itt van egy komoly, felderítetlen terület. Nem tudom, hogy esetleg egy előzetes véleményt hallhatunk el elnök úrtól. Mit gondol erről? El tudja képzelni, hogy a számbevőszék föl, lenne, föl lesz hatalmazva arra, hogy eh, ilyen plusz ellenőrzéseket végezzen? olyan témákban is, amelyek nem közvetlenül az EU-s költségvetéshez kapcsolódnak? Van egy harmadik témám. Három oldalú megegyezés értelmében történik az auditálás, ennek négy éves az időtartalma, ha jól tudom. Ebből, ha jól tudom, még két év maradt. Két év van hátra, ugye? és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy a következő megállapodást elkezdjék tárgyalni, mert ahogy alelnök úr is említette, elég sok érzékeny kérdés merül fel, illetve hát természetesen a titkosság kérdése is felmerül. Ugyanakkor a költségvetéssel foglalkozó érintett feleknek nagyon fontos lenne, hogy megismerjék ezt az egyezményt, ezt a jövőbeli egyezményt. Aztán a panaszok kezelésének módja. Ha jól tudom, itt is történtek előrelépések, de az ombudsman ajánlásával is foglalkoznunk kell. Az ombudsman elismerte, ahogy a rossz közigazgatásra példát ugyan nem találnak, de sok mindenen lehetne még javítani, sőt, tanácsos lenne javítani. Erről egy listát is készített az ombudsman, most jövök rá, hogy már elég régóta beszélek. Nem akarom megismételni azt, amit az ombudsman már egyszer leírt az ajánlásaiból. Talán még lenne egy ö, utolsó észrevételem, szerintem erre is oda kéne figyelni, ez pedig a pénzügyi közvetítő kérdése. Van egyfajta aggodalom, hogy a, az EU, ahogy a beruházási bank nem tudja minden esetben vállalni a felelősséget ezekért, a közvetítőkért. Hogyan lehet akkor garantálni hogy a véked, végső kedvezményezettekhez elérjenek, elérjen a, a támogatás. Szerintem sokkal nagyobb biztonságra kéne törőkedni. Meg kéne arról jobban győződniük, hogy a közvetítők megfelelőke. Még egy utolsó gondolat. A Volkswagen és hasonlóan kényes témára nem térnék, ré, térnék ki részt, részletesen, de az biztos, hogy a bank nem nagyon magyarázkodott, nem igazán ö, magyarázta meg, hogy pontosan mi történt, miért történt, hogy történt, a kiváltó okokról sem volt szó, és arról sem, a, hogy hogy történhetett meg mindez. Az eredmények témája még az alelnök úr erről részletesen beszélt, számadatokat is mondott, az évi aláírások száma nagyon meggyőző, ez is mutatja, hogy a beruházási bank milyen aktív, az FC úgy működik körülbelül, ahogy azt annak idején elképzeltük, megterveztük, de ha megengedik, rátérnék a kohézióra. Nagyon komoly kihívások, kihívásaink vannak az Európai Unióban. Beszélek megosztottságról, földrajzi, szociális, gazdasági megosztottságról, egyenlőtlenségekről. Az elnök úr először a bank kihívásairól beszélt. A kihívások kihívása a megosztottságok elmélyülése jó lenne, hogyha a bank ezt figyelembe venné, bármilyen tevékenységet is folytat. Ugye a szerződésből adódóan vannak kötelezettségei, és a legfőbb kötelezettsége pedig az, hogy a területi és a szociális kohéziót növelje. A beruházások támogatása ennek a legfőbb eszköze. de azt gondolom, hogy a bulgáriai adat erre vonatkozóan nulla ebben a kategóriában, és sajnos a foszilis üzemanyagok generálására még mindig hatalmas összegeket fordítanak. Dajcsúr következik. Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, köszöntöm Stubal elnök urat. Köszönöm szépen a tájékoztatóját, csak tényként szeretném rögzíteni, hogy magam is voltam az EIB témával kapcsolatos előadó. Ezt kérem senki ne vegye úgy, hogy alelnöki ambícióimat fogalmaztam eh, meg most. Eh, kedves kollégák, három témával kapcsolatban eh, szeretnék röviden szólni. Elsőként a Nyugat-Balkánt érintő finanszírozási kérdésekről, másodikként a Brexitről, Brexitről és harmadikként pedig az FC-vel kapcsolatos alelnöki okfejtésről. Nyugat-Balkán. Ugye közismert tény, hogy a EIB e kihelyezett hiteleinek maximum 10%-a lehet Európai Unión kívüli finanszírozás. Ez egy világos korlát. Na most a rendelkezésünkre bocsátott tájékoztató azt mutatja, hogy a hat nyugat-balkáni tagjelölt ország együttes finanszírozása az több észak-afrikai országban megvalósuló projekt országonkénti nagyságrendjénél kisebb. Tehát van egy észak-afrikai ország, ahol egy országban nagyobb az EIB finanszírozta projekteknek a nagyságrendje, mint a nyugat-balkáni országok eh, együttes finanszírozása. Én ezt egy a rendelkezésre álló 10%-os unió területén kívüli projektfinanszírozáson belüli helytelen területi eloszlásnak érzem. Tisztelettel érdeklődöm, hogy mi az oka ennek. Azt gondolom, hogy talán nem szabadpiaci szempontok, vagy nem gondolom, hogy feltétlenül banki prudenciális eljárási kérdések döntöttek feltehetőleg itt fejlesztéspolitikai eh, megfontolások eh, vannak. Eh, találgatni nem szeretnék, tisztelettel várom a válaszukat. Brexit-tel kapcsolatban köszönöm a elnök úr tájékoztatóját. A egyelőre nem pontosan tudható végdátum, amikortól az Egyesült Királyság Európai Unión kívüli európai országgá válik, attól a ponttól kezdve az Egyesült Királyságban megvalósuló projektek is a 10%-os kvótába esnek. Tisztelettel az iránt érdeklődöm, hogy ez nem 2017-re vonatkozik, hanem 19-re, 20-ra, meg az azt követő időszakra. Ezzel kapcsolatban, ha tetszik, eh, stratégiai gondolkodás eh, illetően mi eh, alelnök úrnak, illetve az EIB e vezetésének a elképzelése? És végül, de nem utolsó sorban az EFSZ-nek a kérdése. E tekintetben én szakmai értelemben, hogy félreértse, jogász vagyok, természetesen a jogászok azok mindenhez értenek, de én nem azon jogászok közé tartozom, akik azt gondolnánk, hogy ezáltal banki, pénzügyi tekintetben is önmagában ez a végzettség vagy gyakorlat szakértelmet ad. Tehát nem szeretnék kiváló pénzügyi szakemberrel <clears throat> a hozzáértését megkérdezni, de de fejlesztés politikai értelemben az Európai Parlament döntése az nem az volt az FC-t illetően, e, a Juncker terv alapvető elgondolása a bizottság részéről sem az volt, hogy van az Európai Uniónak egy közös a beruházások élénkítését szolgáló elképzelése, a lebonyolításában az Európai Unió bankja működik közre, és a bank innentől kezdve, eh, ahogy hogy a alelnök úr fogalmazott, eh, hát területi egyenlőtlenségeket abszolút másodrangú kérdésnek tekintve kizárólag a szabad piac eh, hát logikájában mér a projekteket illetően. Ez azért is meglepő, amit alelnök úr mond, mert más EIB vezetők, illetve az Európai Bizottság illetékes képviselői megoldandó problémáként értekeztek, az FC által megvalósuló projektek területi egyenlőtlenségét illetően. Nehezen tudom azt elképzelni, hogy Bulgáriában mindenki annyira ügyetlen, hogy, nulla százalék a FC által finanszírozott projekteknek a nagyságrendje, és szándékosan nem említek egyetlen egy országot, hogy máshol meg mindenki annyival ügyesebb, hogy ott viszont, ott viszont ennyivel jobb a helyzet. Tehát azt szeretném mondani, hogy nyilvánvalóan ez egy érzékeny egyensúly, Európai Unió intézményei döntenek stratégiai irányokról, keretösszegekről, parlament, tanács, bizottság javasol, a lebonyolítás az EIB tagállami kereskedelmi bankoknak a feladata, de azt gondolom, hogy nem billenhet el e, a lebonyolítás kapcsán az egész, az kizárólag egy banki prudenciális mérlegelés e, tekintetében, hanem nyilvánvalóan összeurópai szempontból területileg is az egyenlőtlenségek feloldására kell megítélésem szerint törekedni az EFSI rendszerének működtetését illetően. Köszönöm. Frau Kollegin Ayala, ich wäre um Kürze dankbar. Ayala kolléganő, jó lenne, ha röviden fogalmaznának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, ha megengedi a elnök úr, akkor feltennék egy kérdést. Az Invest Europe új javaslat és ha jól értettem, akkor a bizottság nem igazán örült ennek, ugyanis a beruházási bank a legdrágább európai bank, erről mint vélekedik. Az igaz, hogy elég jó a visszatérülési arány, de hát a startupoknál, a kezdődő vállalkozásoknál elég nagy a kockázat. Hogyan lehet az Európai Unióban tartani ezeket a startupokat, hogy nem vándoroljanak ki az USA-ba? Kockázatok kérdése. Ko- korábbi éves beszámolókban szeretném, beszéltünk már arról, hogy az aláírt szerződések és a végrehajtott szerződéseknek mi az aránya korábban nagyon, alacsonyan, nagyon alacsony volt az arány, sok mindent aláírtak, de valójában a mikrohitelek nem kezdtek el csöpögni. A Magreb régióra gondolok leginkább, a mikrohitelek lehetővé teszik azt, hogy működjenek a családi gazdaságok. Aztán, amikor döntenek egy projekt jövőjéről, van egy első tanácsadó, aztán van egy közgazdás, stb. stb. A kérdésem, hogy ez a folyamat meddig tart? Mikor kap választ a projekt benyújtója? Hány hónapig, hány napig, vagy hétig tart, míg megkapja a választ a projekt benyújtója? Kérdés, és azt mondta, hogy voltak veszteségeik is. Pontosan mire gondolt? Köszönöm. Alelnök úrön következik. Thank you very... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Próbálok sorrendben válaszolni. Pirinszki úr kérdései először. Hogyha becsomagolnám a kérdéseit, vagy három részre osztanám, akkor azt mondanám, hogy az első kérdés az az, hogy vannak olyan alelnökök, akik a saját tagállamukban felelnek bizonyos tevékenységekért, mi ezt földrajzi felügyeletnek hívnám. Amit ő mondott, én azzal egyetértek. A magatartási gondexet most fogjuk átalakítani, figyelemmel véve azt, amit ön mondott. Én mindig is úgy gondoltam, hogy itt van egy potenciális összeegyeztethetetlenség. Beszéltem a kvótákról is. Egy, én, én egy olyan jogi hagyományból érkezem, és a politikában is azt láttam, hogy itt nagyon fontos, hogy a, hogy az összeférhetetlenséget garantáljuk, amikor Észtországból, Finnországból, Litvániából, Lettországból, Finnországból jön hozzám egy kérés, azt én átadom ezt a kollégáknak. Szerintem mi a stratégia kialakításáért vagyunk felelősek, nem pedig azért, hogy mechanikusan ez a összekapcsolódás megtörténjen, de jelenleg is dolgozunk a magatartási kódexen. Ennyit az első kérdésére. Második kérdés. Arról szól ez, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy egy bizonyos időszak eltérjen a két poszt betöltése között. Van egy példánk, a nem túl távoli múltból egy alelnök, Romanes Colano, Spanyolország pénzügyminiszterévé tették volna meg, és ez azért lehetséges, mert mindannyian az európai intézményekben és a közszolgálatban dolgozunk, de aztán csak néhány hónapig lett pénzügyminiszter, utána le kellett mondania, és most van nála, azaz most kezdődött el az, a, az időszak, amikor nem vállal ilyen típusú meg feladatot. Természetesen, amikor valaki elhagyja a hivatalát, akkor azonnal nem mehet el egy másik posztra. Egyébként van egy panaszkezelő rendszerünk, hivatalunk, ahol szigorúak a szabályok, nagyon fontos az, hogy kinek milyen a megítélése, a hírneve. Szerintem ezt a dolgot elég jól kezeljük, ez nem azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes, nyilván nem. A harmadik kérdéscsoport, egyébként ezzel is foglalkozunk Tovább menve tehát a harmadik kérdéscsoport, átláthatósági nyilvántartás intézményközi kapcsolatok. Itt formálisan azt kell mondanom, hogy mi nem jogalkotó intézmény vagyunk, ezért mi nem kapcsolódhatunk egy ilyen nyilvántartáshoz vagy regiszterhez, de együttműködünk, ahogy ezt ön is mondta. Együttműködünk az ombudsmannal, és a Transparency International által kért ajánlásoknak is eleget tettünk. Volt a negyedik témája is. panasz, panaszkezelési rendszer. Október 9-én fogjuk elfogadni a felülvizsgált panaszkezelő rendszert. Ennek az egységnek a vezetője kiemelt függetlenséget fog kapni, pontosan úgy, ahogy azt a parlament kérte. Az utolsó kérdés csoport, számvevőszéki mentesítés. Ezzel kapcsolatban nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert mi nagyon eltérőek vagyunk a többi európai intézménytől. Természetesen nagyon szívesen együttműködünk a számvevőszékkel, és az összes ajánlásukat nagyon komolyan vesszük, de talán még nem jött el annak az ideje, hogy én erről most eh, véleményt mondjak. Ami a megfelelés kérdését illeti a bankon belül, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hol van az első és a második védelmi vonal. Erre nagyon odafigyelünk, nem keverjük össze az almákat a körtékkel. Van még egy személyes hozzátenni valóm. Én nem, alelnökként mindig is úgy éreztem, hogy természetesen felelősséggel bírunk azért, hogy kinek milyen kölcsönt adunk. De én mindig azt gondoltam, hogy az igazi szakértők, tehát a bankárok, azok, akik az igazi munkát elvégzik. Mi is olyan típusú munkák, kérdéseket teszünk föl, mint a kokobúnak, felteszünk kérdéseket, hogy miért nem tették ezt, odafigyeltek erre, megfeleltek-e annak a problémának, utána néztek -e ennek, mi a helyzet a nemzetiséggel, biztos, hogy ez biztonságos kölcsön lesz, stb. Lehet, hogy ez csak a múltam miatt mondom. Aztán kohézi, kohéziós politikát, ez nem az én hatásköröm, hogy erre válaszoljak többször előáll az a helyzet, hogy a, a, a különböző vállalatok ugyan növekednek, de a politikusok, vagy a bankok, vagy a bankok nem annyira jól tudják elosztani a növekvő gazdagságot, vagy tortát, és pontosan ebből adódhat az, hogy megingik a meginog a szociális kohézió. Dajcsúr három kérdése volt, az első a nyugati Balkán területére vonatkozóan tudunk-e számadatot mondani? 2017-ben 300 e, millióról van szó, az AKC országok esetében pedig 1,7 milliárd. Mi a politikai logika emögött? Ezt kérdezte. Én ezt egy szóval tudnám jellemezni, bevándorlás miután 2015-ben nagyon sok bevándorló, illetve menekült érkezett, mindenki úgy gondolta, hogy Észak-Afrikára kéne koncentrálnunk. Ezért hoztuk létre az ERIT. Minek is a rövidítése? Economic Resilience Initiative. Ennek a rövidítése. Ezért pumpáltunk több pénzt ebbe a régióba, Egyébként magán a bankon belül is folyik a vita erről és máshol is, hogyan használjuk fel pontosan ezt a 10%-os kihelyezett hitel arányt. Latin Amerikában használjuk fel? Vagy Ázsiában? Vagy mindent Afrikának adjunk? Valószínűleg egyetlen helyes válasz nincsen, törekedni kell a megfelelő egyensúlyra, de hát a bevándorlás az egy nagyon komoly faktor. Második kérdése a Brexitre vonatkozott. Ez is egy nyílt vita, nem tudjuk, mi fog történni, de együtt működünk mindenkivel, és figyelembe veszük az összes lehetséges forgatókönyvet, és az egyes számú forgatókönyv az, hogy a Brexit meg fog történni, attól függ, függően, hogy itt azt tudom ezzel elmondani, hogy elég jól, tű, elég jól zajlott a végső elszámolás a bankunk és az Egyesült Királyság között. De hogy milyen lesz közöttünk a kapcsolat, az attól függ, hogy milyen lesz az Európai Unió és az Egyesült Királyság között a kapcsolat. Óvatosan fogalmazok. Jó lenne, hogyha az EFTA országok körében maradna az Egyesült Királyság, nem pedig ebbe a 10%-os körbe tartozna. Számunkra az Egyesült Királyság partner, 2016-ban, amikor megvolt a szavazás a Brexitről, 8 milliárd euró köz, körül volt a hitelvolumen. Miért biztonságos az Egyesült Királyság? Nos, azért, mert a ottani hiteleink elég biztonságosak. Azért volt az utóbbi időben néhány egyéb eset. FC és a földrajzi egyensúly. Bulgáriának meg, meg, meg van a szám. 438 millió 2017-ben, ebből 1,8 milliárd eurót mobilizáltak összességében. Tehát ez olyasmi, mint egy szépségverseny, ki mikor mennyit kap, de sok minden függ attól, hogy milyen típusú projektekkel, projektekkel állnak elő, és itt nagy a, az, nagy a váltakozás évről évre. Elnök asszony, tudom, hogy túl sokáig beszélek, visszaélek a vendégszeretetükkel, de még válaszolnék a Jella Szender asszony kérdésére is. Az első kérdése az InvestEU-ra vonatkozott. Milyen viták zajlottak, vagy megbeszélések zajlottak a bizottsággal ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban úgy érezzük, hogy ahogy az Európai Bizottság megfogalmazta ezt a javaslatot, az túlságosan bonyolult sikeredett. Ennek több oka is volt. Az egyes számú oka az volt, hogy földrajzi egyenlőtlenséghez vezetett volna a tagállamok között, a hat pillés, pilléres rendszer, amit létrehoztak, az gyakorlatilag megoldhatatlan volt volna a kisebb vagy közepes méretű országok számára, tehát gyakorlatilag az egész csomagból kimaradtak volna ezek az országok. Valójában három nagy nemzeti promóciós bank lett volna képes arra, hogy ezt fölvállalja. a, a KFW, illetve a francia és az olasz megfelelő lett volna erre alkalmas. Hat évbe tert volna, hogy felálljon egy ilyen banki rendszer, ahol, ahol mely államkincstár ö, funkcióval is ö, működött volna. Ez 500 milliárd eurós kötvény volument jelent, nyilván az saját eszközöket is kellett volna kezelni. Igaza van azzal, azzal kapcsolatban, amit Montesquieu mondott. Nyilván a bank nem, lehet, nem lehet végrehajtó szerv, a bizottság javaslata pedig az volt, hogy ez egy bank legyen. Számunkra nagyon fontos volt, hogy világos legyen, hogy mi a feladatunk, mi a hatáskörünk, mit kell végrehozni. Mi bank vagyunk, van egy üzleti tervünk, amit pontról pontra követni kell. Tudnunk kell, hogy mennyi pénzt kell rendelkezésre bocsátani, mennyi pénzt kell garantálni. Ha ezt nem teszük meg, akkor a hitelminősítő intézetek vagy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság szemében nem vagyunk hitelesek. Nem tetszik nekünk a verseny? Dehogy nem tetszik nekünk a verseny, nincs ezzel semmi gond, de nem erről van szó. Egy egyértelmű mandátumra volt szükség, hogy pontosan mi a feladatunk. Egyébként elég jól állnak jelenleg a tárgyalások a bizottsággal és az Európai Parlamentből származó módosítók sok, minden, sok mindent megoldanak majd. Ha megengedik, akkor egy dolgot helyre tennék. Azzal sosem szoktak minket vádolni, hogy túl drágák vagyunk, sőt, mindenki azt mondja, hogy túl olcsók vagyunk. Nem, itt nem, itt nem. Jó, ezt örömmel hallom. A struktúrás alapokból több mint 300 milliót kaptak. Hát kérem szépen, hát ez nem olcsó, hát olcsó az máshogy néz ki. Jó, először hallom ezt. Jó, örülök, hogy ezt felvetettem. Azt szokták mondani, hogy az a baj, hogy a termékeink annyira versenyképesek, hogy a többi beruházónak nem, had, nem hagyunk esélyt és ez kapcsolódik az FCS, Az FCS nem kérünk pénzt. Ezért van 600, 600 eh, millió euró veszteségünk az FC-n. Viszont a tagállami hitelezők ebből profitra tesznek szert. Úgyhogy vannak itt a félreértések, de nagyon örülök annak, amikor ellenérveket hallunk. Jó, akkor legfog, legközelebb majd ezt fogom mondani a privát partnereinknek, hogy el kell menni az Európai Parlamentbe, ott majd elmagyarázzák önöknek, hogy miért vagyunk drágák. Aztán az NPL-ről is volt szó, a nem megfelelően működő hitelekről. Igaza van, az új vállalkozások kockázattal járnak, de hát ezért vagyunk mi, ezért létezik az IIF. Ők alapvetően eszköz alap, el, alapúak. Nos, egyébként nem volt egyszerű az ezzel kapcsolatos javaslatoknak eleget tenni. Ennek nem voltam tanúja, de nagyon sok olyan ember volt a bankban, akit az EFSZ-t nem támogatták. Számukra ez ugyanis nagyon kockázatos volt. Ők azt szeretik, hogyha van egy szép, nagy, innovációs vagy infrastruktúrális projekt, nem halljuk a hozzászólót. A lényeg az, hogy biztonságos nagy beruházásokról átlag 100 millió eurós, tehát sokkal kisebb projektekre tértünk át, és ennek megvan a maga veszélye. Egyébként minden egyes közvetítő esetében meg kell felelni a mi követelményeinknek. Éppen ezért sokak nem tudják teljesíteni ezeket a feltételeket, de mire nagyon odafigyelünk. Aztán volt még egy utolsó kérdése. Mennyi ideig tart a kapcsolatfelvételtől számítva a válasz vagy a hitelfolyósítás? A kapcsolatfeltétel től az igazgató tanácsi döntésig, az aláírásig, illetve a folyosításig, ez általában fél év. Erre mutatja azt, hogy ez elég lassú, de ez az egyik biztonsági szelepünk. Nos, én azért nem érzem helyesnek, hogy egy-egy projektbe beleavatkozzak, akár a saját tagállamomban, mert ilyenkor ez már nagyon sok különböző elemzésen, kockázatelemzésen, számításon, finanszírozási becslésen, és rengeteg ilyen szakmai átapon átesett. És ez szokásos, hogy különböző doktoremberek, illetve mérnökök nézik át a projektet. Több száz oldalas dokumentáció. Én nem mondhatom azt, így az utolsó pillanatban beesve, hogy a 697. oldalon a negyedik sorban, mintha lenne egy hiba. És mindez sokáig tart. Személyes megjegyzés. Én azt gondolom, hogyha eh, én azt gondolom, hogyha egyszer majd a mesterséges intelligencia csinálja a munkának egy részét, akkor rövidebb lesz az idő. Minisztéri úr következik az ECFIN főigazgatóságról, röviden kérem. brief. Röviden, igen. Köszönöm szépen. Stubb alelnök úrnak a eh, beszámolat, és önöknek is tisztelt képviselők, akik hozzájárultak ehhez a vitához. Az Európai Bizottság részéről csak azt tudom megerősíteni, amit az alelnök is mondott, hogy őszinte és szenvedélyes eszmecsere folyik közöttünk a beruházásokat illetően, és arról, hogy mi a legjobb módja ezeknek természetesen el is, mi is látjuk, és örülünk, hogy az e FC olyan időszakban indult, ami gazdaságilag sokkal nehezebb volt, mint most. Néhány dolgot hadd mondjak azonban, amelyekben még mindig nem értek egyet, de nyilván egy, e, nem értünk egyet, de nyilván meg fogunk egyezni. Az Európai Bizottságnak kell monitorozni és menedzselni a kocká, kockázatot az FC e esetében, mert az e bizottság elszámoltatható a parlament felé, azonban a kockázat most nem az EIB beszámolóján alapszik, hanem a az Invest EU programban a beruházó partnerek számától is függ ez, és ugyan ez érvényes az FC menedzsmentjére, most pedig egy közös rendelkezés lesz, amely a következő MFF-ben valósul majd meg. Egy másik pont, amiben még mindig nem értünk egyet, de, de e, dolgozunk rajta, az FC e, cross coverage-e. E, igyekszünk olyan adatokra, számokra jutni, amelyekben egyet tudunk érteni, e, de e, tudjuk, hogy az az EU, EU-s beruházás az FC vállai nyugszik, és szükség van az Európai Beruházási Bankra, hogy ez e, ezt végrehajtsa. Úgyhogy folytassuk a tárgyalásokat ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a jelentéstevő. Akar -e még hozzászólni? Egyébként nincs időnk. Csak egy mondatot, elnök asszony, először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem a azt, hogy az alelnök milyen részletes válaszokat adott a kérdéseimre, a kihívások lényegére, tör, lényegére tért ki. Ő is tudja, hogy ezeket a kihívásokat meg kell oldani. Sajnos még oldást még nem találtunk, de bízom benne, hogy találunk egy megoldáshoz vezető utat. Mi is köszönöm szépen, a minden jót kívánunk, és hamarosan találkozunk. És ezzel a 17-es napi rendi pont, nem, 18? Nem, 18. 18 jön, ezt egy kicsit előre hozzuk. A 18 a számvevőszék különjelentése, ERFA, a projektjei kiválasztása. Balkó úr a beszámoló számbevőszék illetékes tagja. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenlegi programozási időszakban az Európai Unió 350 milliárd eurót folytató, millió eurót fordított a kohéziós célokra. Itt az Euró 2020-as stratégiáról is beszélhetünk és javítani kell a kohéziós politika hatékonyságát az eredményre való koncentrálással. Az Európai Unió hasonló stratégiát fog elfogadni, hogy koordinált politikát folytasson a 2020 utáni programozási időszakban is. A jelenlegi auditban a projektek kiválasztását és a monitoring rendszert vizsgáltuk meg eh, az adott projektekben, az ERFA és ESA projektekben. Ezek eh, eredményorientáltak voltak. A jelentésük első részében a kiválasztási eh, folyamatokra koncentráltunk. Ezen eljárások lényege a kiválasztási kritériumok megállapítása és az eredményorientáltság, illetve a projekt eh, illetve a pályázatok értékelése eh, képezték a vizsgálatunk tárgyát. A, tá- a jelentés második részében a menedzsment és ellenőrzési rendszerekre koncentráltunk, illetve arra a monitorozásra, amelyet a végrehajtási hatóságok és az irányító hatóságok eh, végeztek három tematikus célkitűzést vettünk alapul, a KKV-k versenyképességének erősítése, fenntartható és minőségi foglalkoztatás, és a munkaerő mobilitása, illetve a szegénység elleni harc és a diszkrimináció elleni harc négy tagállamot vettünk alapul, Cseh köztársaság, Franciaország, Olaszország és Finnország, hét célkitűzést. És emellett fel, megnéztük a bizottság által tett lépéseket a projekt kiválasztás és monitoring területén. Összességében úgy láttuk, hogy a kiválasztási folyamatok dizájnja mm, továbbra is a eredményre és az abszorpcióra, illetve az outputra és az abszorpcióra koncentrál, nem annyira az eredményekre, és ezek a releváns célkitűzéseket választották ki, nem igazán koncentráltak az eredményre, és ritkán tartalmaztak kvantifikált eredményeket. Sőt, még a, a monitoringban tapasztalt hiányosságok megnehezítették azt, hogy értékeljük, hogy a kohéziós finanszírozás mennyiben ért mennyiben járult hozzá a célok eléréséhez, ami a projektek kiválasztását illeti, az a kedvezményedek, kedvezményezetek jó információt kaptak és megfelelő támogatást kaptak a, a kezelő hatóságok a kedvezményezeteket arra bátorították, hogy vegyenek részt a kiválasztási folyamatban. A kiválasztási kritérium ritkán várta el a pályázóktól azt, hogy kvantifikált eredményeket határozzanak, e, eredmény indikátorokat határozzanak meg. Pontosabban 20 folyamatból 18 olyan kritériumokat tartalmazott, eh, amelyekben a eh, kedvezményezetteknek le kellett érniük az elvárt eh, eredményt, csak négy folyamat várta el azt, hogy eredményindikátorokat kvantifikáljanak projekt szinten. Csak 14 pályázat adott kvantitatív információt a várt eredményekről. Emellett úgy láttuk, hogy míg a mm, kezelő hatóságok vagy a közvetítő szervek az elérhetőség értékelését elvégezték, 18 regenes fejlesztési alapban ez a, ez a szociális alapnak csak két projektjére vonatkozott esetek is homályosak voltak. Ami a pályázatok pontozását illeti, az elvárt eredmények rendel- megadása a csak 11 esetben játszott szerepet a pontozásnál. Ez azt mutatja, hogy amíg a projektek megfeleltek azon akcióknak, fellépéseknek, amelyek a kiválasztási folyamatban szerepetek, addig úgy gondolták a kezelő hatóságok, hogy ezek hozzájárulnak a célkitűzésekhez, és nem nézték meg, hogy mennyiben járulnak hozzá. A 20 projekt kiválasztási folyamatból 15 a, azon az alapon működött, hogy aki először kért, az kapott, és ez nem, mindenki, nem mindenképpen oda vezetett, hogy a legjobb projektek kaptak volna támogatást. Ami monitoringot illeti, úgy láttuk, Oké. Okay. On monitoring. Ami a monitoringot illeti, úgy láttuk, hogy a rendszerek csak később váltak funkcionálissá, főleg a e, késledelmek miatt, amelyek a jogszabály elfogadásban verültek fel. 2017 első felében úgy láttuk, hogy egyes IT rendszerek még mindig nem működtek, és még mindig voltak e, gyenge pontok a monitoring adatok begyűjtését és agregálását illetően. E, ami az ESSA kofinanszírozott részvevők adatait illeti, ez érzékeny adatnak számít a nemzeti jogszabályalkotáson, mint például a külföldi származás vagy a fogyatékossággal élésre vonatkozó adat. A résztvevők döntik el, hogy ezt benyújtják ezt az adatot, vagy nem, ezért nem tudunk átfogó képet adni Európai Uniós szinten. Aztán lassú az előrehaladás az a monitoring rendszerek auditjában, ennek az a kockázata, hogy lehet, hogy már nincs elég idő arra, hogy megfelelő korrektív lépéseket tegyünk a e, teljesítmény értékelés előtt 2019-ben. Emellett a e, teljesítmény keret mérföldköveiből néhány már lehet, hogy nem realisztikus, és ezeket felül kell vizsgálni. Nem biztos, hogy a szükséges OP e, módosítások időben elkészülhetnek. A monitoring főleg, főleg Um, output orientált, és ami pedig a, perf- a, a teljesítmény, tartalék jobb mm, felszabadítását illeti, ez továbbra is input-output orientált, nem pedig az eredményre koncentrált. Összességében azt mondhatjuk, hogy az OP-k most már inkább eredményorientáltak, és általánosságban az regionális fejlesztési alap és az ESA projektek kiválasztása nem teljesen még mindig nem teljesen eredményorientált, még mindig felmerül az output orientáltság. Az ajánlásaink, ami a projekt kiválasztást, illetve a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a pályázók közötti összehasonlítás megtörténjen, a kedvezményezettek határozzanak meg legalább egy egyértelmű eredményindikátort minden projektre, és értékeljék a várt eredményeket és indikátorokat másodszor a projekt illetően a tagállamok foglaljanak be egy vagy több kvantifikált eredményorient indikátort az általános értékelésben, harmadszor a bizottság a közös, egységes eredményindikátorokat kellene, hogy meghatározzon az ERFA-ra, az eredmények közös definícióján alapulóan, végül pedig a bizottság javítsa a teljesítmény beszámolást, és biztosítsa azt, hogy valódi érdemi eh, eredménybeszámolásra kerül eh, sor 2019-ben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pirinski úr, a eh, jelentést, ebből négy percet adok. Thank you, Madam Chair. I will try not to be interrupted. Uh, <clears throat> I uh, believe that the examination of this... Köszönöm próbálom végigmondani. Én azt gondolom, hogy ez a különleges jelentés kiváló alkalom arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne megoldani azt a problémát, hogy nem eléggé eredmény orientált ennek a két alapnak a végrehajtása és a strukturális beruházásokra vonatkozó alapok a jövő zenéje. Erre a beszélgetésre mindenképpen, vagy eszmecserére szükség van. Balkó úr megértésének egy része olyan kérdésekre vonatkozik, ami a bizottság feladata lenne. Nekik kell definiálni azt, hogy mit jelent az, hogy eredmény, nekik kell a megfelelő jelzőzámokat kidolgozni, ez az összes egyezményben kellene, hogy szerepeljen, illetve az ellenőrző jelentésben is. Ez nagyon fontos, hogy ne, ne felejtjük, hogy jövő évben lesz egy, egy eredmény, vagy meg, teljesítmény alapú felővizsgálat, de szerintem nagyon fontos az, hogy, az, hogy figyelembe vegyük az eredményeket, tehát hogy a beruházásoknak milyen eredménye van, illetve még egy dolog, Szerintem nagyon aktuális jelentés ez, és nagyon értékes is. Jó lenne, hogyha az új szabályokban ez majd szerepelne az új rendeletben. Mi, miután elég lassan születnek meg az új jogszabályok, szeretnénk, hogyha az eredmény jelzőszámok mi hamarabb megszületnének, úgyhogy figyeljünk ide, figyeljünk oda arra is, hogy hogy állunk a időkkel. Most kezdődik csak a harmadik perc, úgyhogy nem is használtam ki az összes percemet. Preska? Köszönöm a bizottság nevében, Preska úr. Önnek szintén négy perce van, tessék. Eh, Madame Csé. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a szemvevőszéknek is, illetve a jelentéstevőnek is. Nagyon örülünk ennek a jelentésnek. Azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon fontos az, hogy az európai adófizetők pénzéből a lehető legtöbb értéket hozzuk létre. Az összes ajánlást, összes ajánlással szeretnék foglalkozni, amit a bizottságnak címeztek, de előtte egy lenne egy általános észrevételem. Természetesen a teljesítményorientáltság fontos, és Éppen ezért készítettünk el az úgynevezett teljesítmény keretet, és ezért lesz a teljesítmény alapú felülvizsgálat is a jövő évben. Sőt, nincs tudomásom olyan tagállamról, ahol ilyen fajta vizsgálatot tartanának. Nagyon fontos az, hogy ez ne akadályozza meg azt, hogy a pénz folyamatosan odaérkezzen, aho- ahova kell. Második dolog, a számvevőszéknek igaza van, nem eredményekről beszélünk, hanem te, amikor teljesítmény keretről és teljesítmény felülvizsgálatról van szó, akkor az output szót használjuk, nem a result szót. Ott van a például az infrastruktúrális projektek. Nem kell magyaráznom, amíg megépítünk egy utat, az időbe telik. Ez az output. Hogyha a közvetlen eredményeket nézzük, akkor azt is meg kell, változt, azt is meg kell vizsgálni, hogy a közlekedés hogyan változik. De valójában nem is ez az érdekes, hanem az, hogy az a régió, ahova ez az út elvisz minket, az gazdasági szempontból hogyan fejlődik. Ezt viszont csak évek múlva fogjuk látni. Illúzió azt gondolni, hogy a végrehajtás alatt meg tudjuk vizsgálni az eredményt. Erre szükség van, ezt meg kell tenni, ezt a fajta elemzést, de az ex post vizsgálatok során kell ezt megtenni. Csak akkor tudjuk eldönteni, hogy jól működött egy-egy projekta, vagy nem. Nem a megvalósítás alatt. Nézzük azt a négy ajánlást, amit hozzánk címeztek. A legtöbb ajánlást már megpróbáltuk megvalósítani, tehát foglalkozunk ezekkel. Nincsenek közös eredményjelzőszámok, a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogszabályi javaslatainkban ba ezt belefoglaltuk, de szeretném azt kiemelni, hogy ezek a kedvezményezettek eredményére vonatkoznak. Tehát, ha egy KKV támogatást kap, akkor azt szeretném megtudni mondjuk, hogy hány munkahelyet hoztak létre. Nyilván azt is, azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak a pénz hatására nőhet egy vállalat. A második ajánlás a monitoring rendszer, a tagállami monitoring rendszer nem elég nem elég ellenálló, vagy nem elég megbízható. Nos, azt gondolom, hogy megfelelő mennyiségű, értelmezhető adat után lehet csak egy ilyen monitoring rendszert felállítani. Ugye amikor elkezdődött a programozási időszak, akkor még nem voltak meg ezek az adatok, most már igen. Most kezdjük el az auditokat. És nagyon fontos az, hogy kellően megbízhatóak legyenek ezek a rendszerek, és uh, tudnunk kell azt is, hogy mik a hibák, hogyan lehet ezeket megoldani. Aztán jövő évi eredményfelülvizsgálat, illetve teljesítményfelülvizsgálat. Már kértük a tagállamoktól, hogyha ezzel kapcsolatban valamilyen észrevételük van, akkor azt a nyári szünet elejéig jutassák kell, Ezt megtették, most ezeket értékeljük, szeretnénk. Azonban, hogyha hiteles maradna ez az egész folyamat, és csak megfelelően indokolt esetben fogjuk felülvizsgálni a kritériumokat. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm a jelentéstevő, még egyszer már nem kér szót, akkor ennek a napi rendi pontnak a végére értünk. Köszönjük a szemvevőszéknek, és nézzük meg most a 17-es napi rendi pontot, a 18-ast már letudtuk, a 17-es pedig az Afrikai Béke és Biztonsági Szervezettel kapcsolatos. Pács úr, a szemvevőszék jelentéstevő, 8 perce van, tessék. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, a szemvevőszék legfőbb következtetése ebben a témában az, hogy az Európai Unió, uniós támogatás, amit ennek a témának szentelt, kevés eredménnyel járt, úgyhogy újra kell ezt gondolni. Ez egy eléggé szigorú következtetés, de ez volt az egyetlen lehetséges következtetés. Elmagyaráznám, hogy miről van szó. Egy. Helyezzük kontextusban kontextusba dolgoz, hogyan állnak az afrikai béke elképzelések, és biztonsági elképzelések. Ez egy 1,2 milliárd lakosú földrész, nagy, ha, gyorsan nő a lakosság száma. 1200-2000 nyelv szabható fel, nagyon sok a fegyveres konfliktus, ami jelenleg is folyik, nagyon sok, és e, hétről tízre emelkedett az elmúlt évben a háborús gócpontok száma. Ennek ellenére a donorok és más partnerek, például az EU, megpróbált segíteni ezen a helyzeten, de, de ez nem csökkentette le a háborús konfliktusokat. Az egyik legfontosabb probléma, hogy az állam nem elég erős, ebből adódik a, bizony, a biztonság hiánya, és azt gondolom, hogy a biztonsági mechanizmusoknak a hiányaival is foglalkozni kell. Ez nem egyszerű, mert az afrikai az Afrikai Unió béke és biztonsági tanácsa olyan országokat tömörít, amelyek nem feltétlenül veszik figyelembe ennek a tanácsnak a döntését, avagy ellenesen lépnek fel. Ennyit a kontextusról, nem egyszerű ezeket a problémákat megoldani, de hogyha a külső segítség jelen van, akkor először is föl kell, meg, kell, ér, meg kell próbálni megérteni a kiváltó okokat. Minél bonyolultabb a helyzet, annál inkább koncentráltan kell fellépnünk, és prioritásokra, prioritásokat kell um, kialakítanunk. Sajnos az európai, az európai uh, fellépésben nem volt meg ez a megfelelően fókuszált megközelítés. Akár az, az a tény, hogy többféle szintre, többféle szinten jelenik meg az európai segítségnyújtás, már ez is diffúzabbá teszi a segítséget. A kapacitásépítés is nagyon fontos. Ez azt gondolom, hogy a kapacitásépítéssel, tehát azzal, hogy a biztonsági kapacitást növeljük, azzal azt gondolom, hogy egyrészt a valós biztonsági problémákat oldjuk meg, másrészt pedig a háborúkat is el lehet kerelni ezáltal. Volt arra példa, hogy ez megtörtént. Most az EU segítség kapacitás növelése járt, de azt gondolom, hogyha komoly eredményt akarunk elérni, akkor mindenképpen át kell állni erre a stratégiára. Három alap következtetést hadd mondjak el. Egy. Ki gondolja úgy, hogy a biztonsági és békével kapcsolatos kérdésekért felelős Afrikában? 15-16 évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel foglalkozni, akkor még nem is nem igazán volt ennek az egész projektnek gazdája a nemzetközi donorok egyfajta struktúrát akartak létrehozni, és hogyha akkor visszakozott volna bárki is, akkor nyilván összeomlott volna az egész struktúra. Természetesen az afrikai államok kéne, hogy a vezető szerepet vállalják, de ez eddig nem valósult meg. Az EU pedig nem támogatta az Afrikai Uniót, nem támogatta azt, hogy az Afrikai Unió, illetve az afrikai államok ezt az egész projektet magukénak vallják. Csupán arról van szó, hogy a működési költségeket átvállaljuk. Ez azt jelenti, hogy nem volt meg a felelősségvállalás, és nem, tört, nem gondolkodtak azon sem, hogy mi történik akkor, hogyha a donorok visszalépnek. Az abszol kapacitás az Európai Unió ennek a kapacitásnak különböző komponenseit támogatta, sajnos nem volt megfelelő politikai elkötelezettség, nem volt megfelelő a támogatottság. Nézzük meg, hogy konkrétan miről van szó. Az első kapacitás csomag a konfliktus megelőzés és konfliktus kezelés. Létezik egy öt fős tanácsadó testület, amely azonban nem kap elég támogatottságot, és csak egy munkatársuk van, állandó munkatársuk. Egy figyelmeztető rendszer kialakítása, a korai figyelmeztetés, illetve a korai válaszadás közötti különbség közötti kapcsolat nincs megfelelően kiépítve. Nos, nagyon fontos az is, hogy az Afrikai Unióban megfelelően működjön a béke és biztonsági tagozat. Sajnos az Afrikai Unió nem adja meg a megfelelő támogatást. 2010-ben a donorok döntöttek úgy, hogy a működési költségeket fedezni fogják. Általában alacsony időre dolgoznak ott csak a munkatársak, és nagyon nagy a munkahelyek kapcsolatos bizonytalanság. Nagyon fontos az, hogy a válságokra hogyan reagálunk, a tanácsban, a biztonsági és béke tanácsban komoly munka folyik ezzel kapcsolatban. Gond csak az, hogy még mindig vannak olyan um, kvázi diktátorok, akik ott ülnek a tanácsban, és ilyen típusú problémákat akarnak megoldani. De sokszor előfordul az, hogy ilyenkor elvileg a saját érdekeik ellen kéne fellépniük a standby. Az úgynevezett standby, azaz készenléti erők. Az afrikai készenléti erők kommunikációs rendszere még nem működőképes, nem tudnak gyorsan bevetni kapacitásokat, és ez is gondot jelent. Aztán konfliktus követő újraépítés, a legutóbbi jelentés alapján ez az abszának a legkevésbé használt és legkevésbé kifejlett tevékenysége. Az elmúlt év során csak öt ilyen tevékenység volt. Az egyik esetében már nem mondható az, hogy részlet csak egy, csak részlegesen volt sikeresnek mondható, a többiek esetében ez még nem mondható el. Nos, az Afrikai Unió, illetve a szubregionális szervezeteknek a struktúrája nagyon gyenge. Válság esetén nehéz az együttműködést előre megjósolni, nincs arra mechanizmus, hogy a döntéseknek érvényt szerezzenek. Az Afrikai Unió és a különböző regionális szervezetek közötti viszony nem egyértelmű, például a szubszidaritás kérdésében. Még egy dolog, még egy ajánlásunk, az ajánlásaink. Alapvetően három dolgot, legyenek, legyünk realisták, próbáljuk arra rávenni az afrikaiakat, hogy érezzük magukénak ezt a kérdést, és, és gondolkozunk el azon, hogy a fellépéseink mennyire fenntarthatóak. A realizmus azért fontos, mert tudnunk kell, hogy hol, milyen szinten eh, hozunk létre, milyen fellépést. Nagyon fontos az, hogy ne műveleti, eh, nem műve, ne a műveleti költségeket eh, viselje az Európai Unió, hanem kapacitást építsen. Fontosnak tartom azt is, ahogy eltérjünk a mostani működési költségfinanszírozástól. Van egy olyan elképzelés, hogy kivesenek egy úgynevezett 0,2%-os adót. Hogy ez mennyire valósítható meg, ez egy nagyon komoly kérdés. Köszönöm szépen. Talán fontos lenne, hogyha a számbevőszék tagjai megpróbálnak 8 percben összefoglalni a dolgokat, ez világosabb lenne. 4 percet tudok adni a jelentéstevőknek, Jávor Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a számvevőszéknek, hogy bemutatta ezt a kiváló jelentést, és köszönöm szépen, hogy a jelentés összefoglalta az ajánlásokat. A 2002-ben létrehozott afrikai béke és biztonsági architektúra elemezte, amely 2002-ben jött létre, ahogy mondtam, a kihívásokra való reagálásként arra koncentráltak, hogy az Európai Uniós támogatás jól működötte, jól célzott volt-e, hogy az eredményeket elérte, és hogy jól hajtották-e végre 100 millió eurót meghallad ez a támogatás, ezért az ellenőrzés nagyon jó. Azonban nem mondhatom, hogy ered, nem mondhatom, hogy elégedettek lehetünk az eredményekkel itt azt gondolom, hogy hát hogyha itt a sorok között olvasok, de itt világosan elhangzott az előadásban, nem is kell a sorok között olvasni, hogy halljuk a kritikát azzal kapcsolatban, hogy milyen struktúrája van ennek a béke és biztonság architektúrának. Az Európai Uniós támogatás nem ért el hosszú távú eredményt, nem ért el a pénzügyi függetlenségét az abszának, az európai támogatás most főleg a fizetések finanszírozására fordították. Ez oda vezetett, hogy nem érzik magukének az afrikaiak ezt a projektet, pedig ennek át, az afrikaiaknak át kellene venni ezt a projektet és ezzel az APSA továbbra is függ a donorok támogatásától, és nyilván nem ez volt a célunk. Harmadszor pedig, ami, az audit, ami a szerződéseket illeti, a, a 14 ellenőrzött szerződésből kettő részleges eredményt hozott, egy egyáltalán nem eredményezett, ötöt nem lehetett értékelni végrehajtási e, kér, e, késlekedések miatt, hát ez nem igazán tetszik nekünk, amikor az Európai Uniós e, támogatásról beszélünk. Ezt a jelentést elolvastam, nagyon aggasztott, és ezért én köszönetet mondok a szembevőszéknek az auditért, de az Európai Bizottságot és az eks arra kérem, hogy hogy az Európai Uniós polgárok elvárásait vegyék komolyan, eh, időben reagáljanak a eh, ezeknek a szerződéseknek a nem teljesítésére és az adófizetők pénzével felelősen bánjanak. Az Afrikai Unió érezze magának az abszát, legyen pénzügyileg független, és az Európai Uniós támogatás ne az operatív költségekre eh, menjen, hanem a kapacitásépítésre, és másodszor el kell fogadnunk és támogatnunk kell a világos, hosszú távú e, célokat, és ezeket kell elérnünk, ha harmadszor pedig a projekt teljesítését és végrehajtását támogatni kell. Az Európai Számvevőszék világosan üzen, e, mi is világosan kell, hogy megfogalmazzuk az üzenetünket, az abszával kapcsolatban nagyon sok e, behozni való van még, ez egy nagyon fontos téma, a biztonság és a stabilitás az afrikai európai kontinensen kulcsfontosságú Európa számára, úgyhogy a pénzünket nem költhetjük ilyen nem hatékony módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Strasbourg úr következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, eh, eh, Pálc úr, Jávor úr, és köszönöm a számvevőszék eh, csapatának az együttműködés. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós támogatás segítette a béke és a biztonság erősítését Afrikában. Az Európai uniós támogatásnak konkrét hatása van. 2016-ban az EPSA fellépésnek 75%-a vagy sikeres, vagy részben sikeres volt az erőszakos cselekményben való fellépése, mert a konfliktust vagy megszüntette, vagy csillapította. Az, hogy több erőszakos cselekvény van, vagy konfliktus van Afrikában most, mint régen volt, ez nem azt jelenti, hogy ez absza, abszára nem koncentráltunk a lehető legjobban. Az APSA négy pillére operatív, eh, különböző szinteken. Az EPSA mechanizmus lehetővé tette, hogy az Afrikai Unió egy olyan mechanizmust hozzon létre, amely a pénzügyi fenntarthatóságra koncentrál 2016 óta az operatív költségeket főleg a U tagállamok fizetik. A külön jelentés számos releváns konklúziót megfogalmaz, és ajánlást, amivel egyet tudunk érteni, és már elkezdtük ezeknek a végrehajtását. Úgy gondoltuk, hogy világos prioritásokat határoztunk meg a tagállamokkal és az EKS-szel együtt, és ez Európai Unió érdekében áll, ahogy ez elhangzott, hogy az afrikai eh, problémákra afrikai megoldást adjunk. Ez az APSA fő feladata ez egy hosszú távú feladat, és ennek a, az eredményeit nem lehet rövid távon mérni. Az APSA Roadmap -e elkészül, elkészült, ez 2016-2020-ig szól, és számos program szerepel itt, főleg az APSA támogatási program harmadik fázisa. Egyetértünk azzal, hogy erősíteni kell az afrikai ownership-et, mind politikailag, mind pénzügyileg, és ezért az importált termékekre kivetett széndiokszid adókon gondolkodunk. Az EU államok részvétele progresszívan növekszik, és nem várható azonban az a európai kivonulás a közeljövőben. A nagyon fontos feladatunk biztosítani ezt, hogy az APSA nagyon hatékony legyen. A pénzügyi ownership és a fenntarthatóság, ez egy nagyon fontos választás, és nincs indok arra, hogy az alapvető operatív költségeket ne finanszírozzuk addig, amíg az EU, az EKS és a tagállamok elismerik, hogy ez egy releváns békeeszköz. Nagyon fontos a monitorozás erősítése és a pénzügyi eszközök megfelelő alkalmazása, hogy a számvevőszék is említette, ezt komolyan vesszük, és e, ezt megszívleljük. Ennyivel, ennyiben hagynám, mert egy perccel tovább beszéltem. Köszönöm, elnök asszony. Nein, Sie waren jetzt ganz genau im Zeit. Egészen pontosan tartotta magát a hozzászólás idejéhez. Köszönöm, Jávor úr, egész röviden még egyszer, nem? Nem. Yeah, okay, just really very short. Igen, nagyon röviden. Örülök annak, hogy a program sikereiről is beszámol a bizottság, de remélem, hogy a bizottság komolyan veszi a számvevőszék kritikáját, és meg kell találnunk a, a lehetőséget arra, hogy a program eh, eredménye itt javítsuk, és ez tényleg egy nagyon fontos program, jobb teljesítményt kell nyújtani, Köszönöm szépen. Az afrikai béke architektúra érdekében. Köszönöm, elnök. Igen, ezzel egyetértünk. Akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen és akkor kérem, hogy azok, akik nem jogosultak itt maradni az ártülésen, azok hagyják el a termet, és kapcsoljuk ki a webstreaminget. Kérem, siessen az, akinek ki kell mennie, mert nagyon fontos, hogy az utolsó napi rendi pontot még megtárgyaljuk, és a tolmácsok 18.30-kor befejezik a munkát.